Dear colleagues, please take seat, let's start. Akkor kezdjük, kedves kollégák, a délutáni ülésünket. A 14-es napi rendi pontnál tartunk, és üdvözlöm uh, Hugo Bost urat, aki uh, független nemzetközi pénzügyi normákat ellenőrző szervezetnek a vezetője, üdvözöljük őt, ötödik alkalommal jár itt. A nem csak az alapítvány képviselője, hanem a különböző funkciókat is betöltött a holland minisztériumban, és Préda urat is ügyözlöm. Tudják, hogy az ECOM-ban a nagyon fontos szerepet játszanak ezek a kérdések. A munkacsoportunk, állandó csapatunk és ezzel foglalkozik, illetve azzal, hogy a parlament szerepét a nemzetközi pénzügyi normák kidolgozásának korai szakaszában erősítse, és néhány különösen fontos dologra emlékeztetnék ennek kapcsán, azóta, hogy legutóbb találkoztunk 2016-ban. Eh, Júniusban tavaly tehát eh, már elfogadtunk egy eh, jelentést, egy értékelési jelentést különböző kérdésekről, különösen a parlament képviseletéről, a finanszírozásról, irányításról. Tavaly a, az E IFRS 9, és a, kö, a nyilvános meghallgatás volt a legfontosabb esemény, amelyben az ellenőrzési tevékenységeket vizsgáltunk, és a csoportunk egyéb tevékenységeit. Az ECON ellenőrzési ülésén pedig tavaly a legfontosabb fenntartásainkat tárgyaltuk meg az IFES tevékenységével. Az új várhatás, várható veszteségmodell, a beruházási kérdések és a biztosítási ágazat kihívásairól az IFS e 9 és a 17-es miatt, amely várhatóan majd, az utóbbi várhatóan 2017 első felében jelenik majd meg a parlament. Tavaly októberben elfogadta állásfoglalását, amelyben az érvelt mellett, hogy nem e, e, ellenezte a, az IFS 9-et, és e, jelezte, hogy a, a mennyiségi hatástanulmányt hiányolja, amivel a hosszú távú beruházások és a, beruhá, a bizt, a biztosítások kérdését lehetne vizsgálni. Ennek tükrében a hatástanulmányok a makrogazdaság terén nagyobb szerepet kell, hogy véleményünk szerint kapjanak, különösen a hosszú távú beruházások a terén. A biztosítással kapcsolatban pedig az ISB már pénteken, eh, bocsánat, szeptemberben az IFS 4-el kapcsolatban a biztosítási kérdéseket közreadta, a jóváhagyási eljárás folyamatban van. Azt követően, hogy 2014 szeptemberében indult el ez a munka. Az ECOM pedig a bizottság e kérdésben meghozott határozatait vizsgálni fogja. Végül pedig szeptemberben tavaly mint egy nyílt, konstruktív megbeszélés során sikerült az, az ISB-re kérdéseire választ kapnunk, és ennek nyomon követéseként januárban, idén januárban kiegészítő levelet küldtek további kérdések tisztázására, amelyeket az előző ülésen nem sikerült teljes mértékben megtárgyalnunk. Feltételezem, hogy ezekre a kérdésekre ma is ki fognak térni, és a 2017-21-es munkatervet is talán össze fogja foglalni. A parlament, mielőtt átadom önnek a szót, a parlament az ISHS kapcsán a munkáját erősítette, igen, rövid távon is sikerült a, a, válasz, a kérdéseinkre választ adni és reagálni, és köszönjük szépen. Most pedig át is adom önöknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a, ezeket a kedves bevezető megjegyzéseket. Nagy megtiszteltes számomra, és Padár úr számára, hogy újra itt lehetünk. Kiváló dolog, hogy olyan messze azért nincsen Londontól Brüsszel, hiszen valóban gyakran járok az önök parlamentjébe, és nagy örömmel is teszem azt meg. Elhoztuk az új alelnökünket, Sue Lloydot, aki ott ül hátul. Az Európai Parlamenttel való kommunikációt kell eh, a mai nap megismernie. El, ahogy említette, valóban a a Stolojan jelentésre adott első válaszunkat eh, megküldtük önöknek, és az erre vonatkozó kiegészítő levelet is, hogy a korábban nem tisztázott dolgok egyértelművé váljanak. Hogyha továbbra is vannak eh, fennmaradó kérdések, örömmel teszem eh, akkor örömmel válaszolok rá. Bevezető megjegyzéseimben elsősorban a munkatervre szeretnék összpontosítani, ebből megküldtünk önöknek egy-egy példányt. Ma pedig a következő kiemelt kérdésekről beszélnék. Először is általános megjegyzéseket tennék a biztosítási projektjükre. Az alkalmazottaink jelen, a munkatársak jelenleg véglegesítik a 2017 első felében kiadásra kerülő standardok véglegesítésén, és nagyon fontos, hogy ezt a munkát mi hamarabb befejezzük. Jelenleg többféle számviteli normák élnek a világban, ezek között Európában is, és ennek nagyon sokféle eredménye van. A, a hatás elem tanulmányunk a valós életbiztosítási, egy valós életbiztosítási vállalatot fog megmutatni, amely a nemzeti GAP-t alkalmazza a, leány, a csoportban és a leányvállalatoknál, és egy másik GAP-t a, a hivatalos pénzügyi nyilatkozatoknál, és, attól, és egy másik, és ugyanez a vállalat egy másfajta eljárást a, a bevételek, a működő bevételek és a, a tőkétől függő számvitelek, számviteli adatok bejegyzésére. Természetesen mindkét megoldás lehetséges. Ezen kívül és a kettőnek az összehasonlítása az nem kívánatos. Ezen kívül azonban különböző biztosítási normák vannak, például a határozott járadékú nyugdíj biztosítások esetében a nyugdíj felelősséget teljes mértékben a kamatráták változásai szerint kell aktualizálni. Ez nem általános gyakorlat. A világ jelen, különböző részein a biztosítók a történelmi kamatlábakat alkalmazzák, a 10-20 évvel ezelőttieket. Ennek eredményeképpen a jelenlegi alacsony kamatú környezetben a hosszú távú kötelezettségvállalások mellett nem tükröztethető kellőképpen különböző biztosítási területeken, a biztosítási ágazatban. A pénzügyi stabilitás érdekében ezen kívül az ágazat egyetért abban, hogy a biztosítási felelősséget a jelenlegi kamatlábakon kellene mindig mérni. Az új biztosítási normák véget vetnek a standardok ennek a régi túlhaladott számviteli normának, és azonnal növelni fogják az összehasonlíthatóságot a biztosítóvállalatok és a biztosítók és más pénzügyi ágazatban működő szervezetek között, mint bankok vagy tőkekezelő vállalatok. Akkor, amikor a beruházások beérkeznek, akkor nyilvánvalóan minden vállalat a számviteli normák értelmében meg, megcélozza a a hozadékokat és a megtérülést, amit egyértelműsíteni kell. Óriási lépés lesz tehát előre az, hogy átláthatóságot tudunk az új normákkal a e területen teremteni. Természetesen egy teljes hatástanulmány is szükséges. Tisztában vagyunk abban, azzal is, hogy az új normákhoz igen jelentős végrehajtási feladatok is, tehát feladatok is együtt járnak, és az új normák, az ISB új normái pedig egy hatalmas űrt fognak betölteni a, a végrehajtási szakasz szempontjából az egész ágazat számára. A következő években megpróbálunk egyre inkább éppen ezért arra összpontosítani, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet mindazt javítani, a, a, ami eddig meg történt, amit eddig elvégeztünk. Ugyanez vonatkozik a kommunikációra. Úgy gondoljuk, hogy az új programunknak a jobb kommunikáció központi eleme lesz. Többféle dologgal kell foglalkozni. Először is a beruházók gyakran mondják, hogy a pénzügyi jelentéstétel jelenleg eh, nem eh, világosan tükrözi a vállalat helyzetét. A nyereség-veszteség nyilvánvalóan megjelenik, de ami közte van, az nem. Csak a lebontást akarják, és az al összegek nyilván többet mondanak a vállalaton, mint az agregált adatok. A, a vállalatok többletértéke is nyilván többet mond a beruházók számára. Akaszt minket továbbra azt, hogy a nem IFRS alternatív teljesítmény eh, mérések eh, jelentősége egyre eh, növekszik ezek kezdik uralni a sajtókiadványokat és a beruházók számára biztosított információs csomagokat. Ezeknek nincsen alternatív eh, többletértéke, viszont a vállalatok véleményünkért eh, és a normáink szerint rózsaszínebre festik a vállalatok eh, tulajdonképpen helyzetét, mint a GAP alapján az mérhető. Ez világosan nem érdeke a beruházóknak, és nem érdeke a prudencia alapján a vállalatoknak semmit, tehát az IASB. A jobb kommunikáció témája érdekében újra meg kell nézni az elsődleges pénzügyi nyilatkozatokat, ez az, amit tulajdonképpen a teljesítményjelentésnek nevezünk. A bevétel cashflow nyilatkozatokat és jelentéseket jobban kell strukturálni, be kell venni egyéb al sorokat is, mint például a működő bevétel vagy a nem visszatérő tételek felsorolása is. A jobb kommunikáció kontextusában szeretnénk megvizsgálni a pénzügyi információ kvázi fogyasztásának jellegését. És egyre nagyobb mértékben a veruházók elektronikus eszközökkel próbálják a pénzügyi információt feldolgozni. Úgy gondoljuk, hogy az IASB jelentős mértékben javíthatja az elektronikus pénzügyi adatok minőségét. Továbbra is együtt dolgozunk az IFRS taxonómián annak érdekében, hogy javítsuk az elektronikus jelentéstételek vagy beszámolás megbízhatóságát. Nagyon örülünk annak, hogy az IFRS taxonomia megfelel ennek a célnak. Úgy gondoljuk, hogy a, az elsődleges pénzügyi nyilatkozatok jobb struktúrájával e, megfelelőbb lesz e, az adatagregátorok által biztosított információ összehasonlíthatósága és minősége is. A, hat, a hatástanulmányok e, az adatok felhasználására és biztosítására vonatkozó, vagy ezek alapján elvégzett adástanulmányok is jelentős mértékben segítik a munkát. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy ha bármilyen formában segíthetjük az integrált beszámolási kötelezettséget, akkor azzal óriási lépést teszünk előre. Az IHSB véleménye szerint a menedzsment véleményező gyakorlati jelentéstétel aktualizálást sért kiállt. Ez az a jelentéstételi kötelezettség, amely ha aktualizálható, frissíthető, akkor nagyobb mértékben tudja figyelembe venni, tudjuk majd azt figyelembe venni a világ egyéb területein is egyre erősebben megjelenő integrált beszámolási tendenciákat. Úgy gondoljuk, hogy az aktualizált gyakorlati beszámolás segíti a vállalatok jelenlegi nem pénzügyi információ szolgáltatását a fenntarthatóságról, az irányításról, vagy a, a nem pénzalapú eszközeikről, és ezt megfelelően összehasonlítható formában teszi, ezzel csökkenti a jelenleg igenis káosznak nevezhető gyakorlatokat. Egy kicsit rendezettebbé válhat a, a világ ebből a szempontból. Az IASB erre vonatkozóan döntést még nem hozott, de a közeljövőben igyekszik ezt megtenni. Ezek voltak a bevezető megjegyzéseim, elnök úr. Remélem, hogy érthető volt, és nagyon örülök, hogyha a kérdések merülnek ezzel kapcsolatban fel, mi se Pradával próbálunk válaszolni rá. Köszönjük szépen az igen átfogó befe- bevezető rendes megjegyzéseket helyez úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt van az Econban ma délután, és örülök a prezentációjának is. A nemzetközi sztenderdek felé való elmozdulás területén nagyon fontos azt látni, hogy hogyan is néz ki a cégek jelenlegi helyzete. Ennek nagyon örülünk, mert ezen keresztül tudjuk javítani a standardokat, és megvalósítani azokat az egész Európai Unióban. De természetesen mindig vannak kockázatok azzal kapcsolatban, hogy az implementáció milyen szinten valósul meg. Vannak arra vonatkozó lehetőségek, hogy a KKV-k számára kialakítsunk külön rezsimeket. Itt az Európai Unióban ez nagyon fontos. Kíváncsi vagyok tehát a véleményére a KKV-kkal kapcsolatban, mert ez egy nagyon vitatott kérdés. A demokratikus elszámoltathatóság az olyan szervezetek esetében, mint amilyen az öné is, szintén fontos kérdés minden bizonyal voltak arra vonatkozó kérdések, amelyek arra vonatkoztak, hogy az elmúlt évek során milyen változások következtek be, és az ISB hogyan tudja majd garantálni a szervezet átláthatóságát a közvelemény szempontjából, vagy számára is. Ha jól értem, akkor kilenc különböző pénzügyi eszközért lehet folyamodni. A módosítások az IFOS 9 kapcsán a biztosítási cégekre vonatkozólag nem szabad, hogy kizárjuk annak a lehetőséget, hogy a módosítások miatt verseny hátrány alakulhat ki. Tehát itt a gazdasági szempontokat kell figyelembe venni. Mi az ön véleménye, és mennyire realisztikus ez a probléma? Köszönöm szépen, Hész úr, a kérdést. Csak annyit tudok még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az elszámoltathatóság önök is láthatták, hogy akárhányszor az Európai Parlament kiegészítő információkat kért, mi mindig teljes mértékben rendelkezésükre álltunk ebben. Aztán a KKV-k számára van egy külön iForest. Itt a tőzsdén nem jegyzett cégekről van szó, és az Európai Tőkepiaci Unió szempontjából mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy a kisebb cégek, amelyek multilaterális kereskedelmi eszközöknek részesei, minden segítséget megkapjanak. Nem olyan régen ezzel kapcsolatban átfogó eszmecserét folytattunk az érintett felekkel. Nagyon fontos az, hogy ne újabb standardokat hozzunk létre, mert csak egyre bonyolultabb lesz a helyzet. Azt szeretnénk inkább elérni, hogy jó együttműködést tudjunk kialakítani az Európai Bizottsággal, annak érdekében, hogy az I4S jobban használható legyen, egyszerűbb felépítésű legyen a kisebb cégek számára, a kisebb üzleti modellű cégek számára, tehát ne több ezer oldalas dokumentációt kelljen kitölteniük. Az I4S 4.9 esetében Gyakorlatilag ez az összes biztosítási cégre vonatkozik, csak a konglomerátumoknak voltak problémái ezzel, olyan társaságokra gondolok, amelyek mind banki, mind biztosítási tevékenységekkel foglalkoznak. Mi úgy gondoljuk, hogy nem jó az, hogy a két különböző standardet alkalmaznak az ilyen nagy vállalatok a pénzügyi elszámolásaikban. Mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy mindez versenyhátrányt okozzon az érintett vállalatok számára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kezdjük azzal, hogy nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk, és hallhatjuk, és kimondhatjuk ennek a szakbizottságnak a véleményét is. Ami az elszámoltathatóságot, átláthatóságot illeti, itt arra szeretnék utalni, hogy a hatékonyságra vonatkozó felülvizsgálatot most végeztük el. Jó néhány megjegyzést kaptunk egyébként, ezek általános értelemben támogatták a jelenlegi struktúrát, amelynek értelmében a monitoring tanácsnak kell feleljünk, és ez így lesz a jövőben is. Az ISB-re vonatkozólag azt kell látnunk, hogy hogyan tudjuk biztosítani a közvélemény számára hogy azt, hogy megfelelő eljárások történtek meg. Nekem az az érzésem, hogy miután egy globális nemzetközi szervezetről van szó, ezért fontos lenne azt látni, hogy valószínűleg az egyik legjobb rendszerrel rendelkezünk más nemzetközi szervezetekhez képest. Vagyis örülnénk annak, hogy hogyha meg tudnánk ezt őrizni. Ugyanakkor szeretnénk az érintett felekkel is jó viszonyt ápolni, és az ISP munkájával kapcsolatban minden egyes olyan levelet, amit kapunk, azt szintén közé, közé tesszük, tehát nem szeretnénk semmit sem rejtegetni úgymond. Tehát én azért meg vagyok győződve arról, hogy a többség által elfogadott megoldást tovább tudjuk mi is vinni. Pervans Berez, köszönöm szépen. Dékárt nyelvén fogok szólal, megszólalni. Ugye azért a racionalitás nyelve, hogyha a könyvvizsgálatról beszélünk, könyvelésről, akkor azért az nem hátrányos. A politikai realitás szintjén hogy néz ki mindez? Donald Trump megválasztása vajon milyen hatással lesz az önök világára, az önök szakmájára? Konkrétabban mire gondolok? Nagyon sok kérdés tartozik ide. Ezek mind olyan témák lesznek, amelyek számukra nagyon is érdekesek. Beszéltünk a biztosítási szektorról, és arról, hogy az jelenleg nagyon alacsonyak a kamatlábak, és ennek hatással lehet az egész biztosítási ágazatra hosszú távon von. Hogy, mit, hogyan látja ön ezt a kérdést más intézményekkel való a tárgyalásai során, például a Bázeli bizottságra gondolok konkrétan, hogyan tudnak jó érveket felsorakoztatni, hogyan tudják tehát kiegészíteni egymást. Ami az FRS4-et illeti konglomerátumok kapcsán, ön azt mondta, hogy nem jó, hogyha két különböző könyvelési rendszert alkalmaznak. De ezzel gyakorlatilag az az érzés alakult ki bennem, hogy a konglomerátumokról önnek rossz a véleménye, mert hogy ön szerint ez két különböző szakma. Hogyha két különböző könyviteli rendszerről beszélünk két különböző ágazat szempontjából, akkor nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, hogyha egy cégen belül összpontosul ez a két tevékenység. Lehet, hogy Shakespeare nyelvén ezt el tudja magyarázni, fel tudja oldani ezt a paradoxont. Régóta vita, vitázunk már itt a parlamenten belül is arról, hogy önök nem lehetnek egy olyan furcsa öm, intézmény, amely nem veszi figyelembe a realitásokat, a valóságot, a hosszú távú befektetésekkel kapcsolatban, az IFRS 9 esetében gondolom én ezt különösképpen relevánsnak. Aztán a clearing szabályra is rákérdeznék, mit tesznek önök ezzel kapcsolatban, hiszen a pénzügyi szektoron belül ez egy fontos ágazatot képvisel, és végül Én sokáig voltam ennek a szakbizottságnak az elnöke, és az IFRS 8-as témájában nagyon sok vitánk volt, vajon érdemese megnyitni újra az ezzel kapcsolatos vitákat? Köszönöm. Nagyon sok kérdés érkezett. Kezdjük Donald Trumpal. Nos, hát már Trump elnök megválasztása előtt is úgy döntöttünk, hogy az I akkor ezt nem fogjuk életbe léptetni. Sajnos nem halljuk a felszólalást, mert mikrofonon kívül beszél Beres asszony. Mi sosem mondtuk ezt, mi sosem mondtuk ezt, hangzik a válasz. A külföldi befektetők esetében ezt alkalmazzák Amerikában, de a helyi befektetők esetében nem. 145 különböző jogrend létezik az EU, a világon. Ami a biztosításokat illeti, a többi érintett szervezettel is elég gyakran felveszük a kapcsolatot, ez igaz, és valójában a jelenlegi értékelés figyelembe veszi a kamatláb szintet is. Én azért kicsit óvatosabb lennék ebben, mert a prudenciális követelmények között szerepel az is, hogy a jövőbeli profitokra elkülönített tőke hogyan alakul. Nos, hát ez a kamatlábak változásának kontextusába helyezendő a konglomerátumokat elutasítjuk-e? elutasítjuk -e ezt a modellt? Nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy Hollandiában, például hazámban, főként a pénzügyi válság előtt ez egy nagyon is elterjedt modell volt, azóta egyébként a bankok ezt már nem teszik, de mi nem utasítjuk el, nem ítéljük el ezt a modellt, mi csak úgy gondoljuk, hogy egy pénzügyi jelentésben nem jó, hogyha két különböző modell alapján számolnak be a cégek. Az érintett cégeknek külön-külön kell azokat a változásokat megmutatni, amelyek az iForest miatt jönnek létre, tehát ugyanúgy kell beterjeszteniük a bevallásaikat, mint hogyha nem rendelkeznének ezzel a kötelezettséggel. Tehát itt nincsen semmiféle versenyhátrány más cégekhez képest, akiknek nem kötelező ezt ilyen formában benyújtani nyújtani. Nézzük most az implementációs felülvizsgálatot, két vagy három év múlva majd ezt meg fogjuk tenni, meglátjuk azt, hogy mi volt az, ami nehézkes volt, mi történt a gyakorlatban, és ide fog tartozni az is, hogy hosszú távú befektetésekre mindennek milyen hatása van. Aztán a clearing kérdést nem pontosan értettem, de ezzel kapcsolatban nincsenek sztenderdjeink. Vagyis akkor az utolsó kérdés, az egy ország specifikus jelentésre vonatkozott? Igen. és a szegmentált jelentések tulajdonképpen azt jelentik, hogy a cégek nyilatkozatot tesznek arról, hogy hogyan osztják fel, hogyan szegmentálják üzleti tevékenységüket. Ez lehet egyébként országonként külön. Ebből aztán elképzelhető, hogy a konglomerátumok például külön fogják bejelenteni a biztosítási tevékenységüket, vagy ágazatukat és a banki tevékenységüket. Hogyha megvizsgáljuk a sztenderdeket, akkor ezzel kapcsolatban az derült ki, hogy nem, ez, nem, ez nem problémás. Persze itt egészen másról van szó, mint amire ön valószínűleg utal. Itt most az adóelkerülés elleni harcra utalt talán ön, ha jól értem, ez nagyon fontos lehet a politikusok számára. Én is írtam e- már önöknek egy levelet ezzel kapcsolatban, de hát ez politikai kérdés, és a G20-ak szintjén is foglalkozunk ezzel. Ez politikai értelemben nagyon érzékeny téma. Nagyon nehéz szerintem egyébként ilyen jellegű standardot elfogazni. Egyébként szerintem erre nincs sok esély, mert a politikusok azt fogják mondani, hogy hát ez a mi döntési hatáskörünkbe tartozik, ebbe ne szóljanak bele. Köszönjük szépen, Kamár képviselő következő. Köszönöm szépen. Remélem, hogy sikerült Beresz asszony kérdését megválaszolni. Nem a clearingról volt tehát szó, hanem valami másról. Majd később mondja el, és aztán, ha lesz még időm, akkor rákérdezek én, hogyha túl hosszasan beszélek, akkor viszont utólag nagyon szívesen segítek. Próbálok minél hasznosabb lenni itt a hivatali időm utolsó pár évében. Köszönöm szépen az előadóknak, amit elmondtak, nagyon örülök, hogy mindig rendelkezésre állnak és válaszolnak a kérdéseinkre, ezért nagyon hálás vagyok. Ez sajnos nem mindig történik meg, amikor kérdést akarunk valakinek feltenni. Sok beruházó keresett fel engem az Egyesült Királyság és aggájainak adott hangot, ezért is kezdtem ezzel a témával foglalkozni. Nem akarom megismételni a többiek által felvetett kérdéseket. Érdekelne az önök által elvégzett, vagy elvégzendő online felmérés. 86 beruházó vett ebben részt, 80 befektető, és beszélt arról, hogy mennyire fontosak az önök által végzett kutatási projektek. Megnézve a számadatokat, az első benyomásom az volt, hogy a beruházók, befektetők nem igazán válaszoltak a kérdőívekre. Egyetért ezzel? Mi politikusok is küzdködünk ezzel folyamatosan egyébként, és van-e valamilyen tervük arra vonatkozóan, hogy a befektetők részvételét megnöveljék. Hogyan kívánják ezt elérni? Hogyha egyetértenek azzal, persze, hogy ez egy alacsony szám. Ami a befektetőket illeti, azt látom, hogy a vezetőség jobb kommunikációt akar megvalósítani a számviteli jelentéstétellel kapcsolatosan, iránymutatásokat akarnak továbbá közé tenni az adatok megjelentetésével, információk szolgáltatásával kapcsolatosan, ezt érdeklődéssel várom. Itt a szakbizottságban egyébként régóta követeljük, hogy több ex ante elemzés legyen, önök is egyetértenek ezzel. Ugyanakkor azonban az érdekelt felek nem igazán örülnek a különböző vizsgálatok eredményeinek. Mi is úgy gondoljuk, hogy változásra van szükség, de hogyan lehet ezeket azért mégis egy minimális szinten megtartani, hogy zöggenőmentes legyen a munka. Emellett lehet, hogy jobb lenne, hogyha iránymutatásokat, alapelveket fektetnének le, ahelyett, hogy komplikált szabályokat vezetnének be, hiszen ennek nem kívánatos következménye lehet, ahogyan Hayes úr is mondta. És végezetül ön azt mondta, hogy erőforrásokat akarnak az úgynevezett Transition Resource Groups-ra átcsoportosítani, Hát ami a tranzíciókat illeti, ez mindenhol tranzíciókat látunk, de beszámolhatná erről részletesebben? Köszönöm szépen, Kamal úr, nagyon érdekes kérdéseket tett fel. 86 beruházó, sok-e nem? Nem sok. Nagyon nehéz a beruházókat, ha úgy fogalmazhatok, spontán módon bevonni. A vállalkozások mindig nagyon szívesen részt vesznek ezeken a felméréseken egész részlegeik vannak a megszámvitellel foglalkoznak, a beruházóknál viszont ez nincs így, sőt a technikai tudásuk sem olyan magas szintű. Persze nem csak várunk arra, hogy részt vegyenek, csak úgy maguktól, egy nagyon proaktív programot indítottunk útjára, amelyel megpróbáljuk őket elérni. Ezen túlmenően egyszerűsített nyelvezeten megfogalmazott konkrét anyagokat is készítünk, hogy kevéssé technikai módon, de mégis felvehessék velünk a kapcsolatot. Szerveztük egy csoportot Investors in Financial Reporting névvel. 15 nagy nyugdíj alap és befektetői csoport vesz részt ebben. Világszerte jelen vannak, és mindenütt számos polgár pénzét kezelik. Sokat teszünk tehát azért, hogy sikerüljön megfelelően felvenni a kapcsolatot, de persze elismerem, hogy ez egy kihívás. És munkatársakat vettünk fel azért, hogy ezt a feladatot ellássák és javítsanak a helyzeten. Ami a normák fenntartását illeti, Igaza van. Nem érdemes túl részletezett módosításokat eszközölni, hiszen azt akarjuk, hogy a normák célzottak legyenek. Senki sem akarja, hogy ellene változzanak. Nagyon helyen valónak tartom az ön megjegyzését a e tekintetben, részről azt látjuk, hogy sok választópolgár azt mondja, hogy hát nem válaszolunk elég gyorsan, nem reagálunk elég gyorsan, hogyha felmerül egy probléma, akkor leginkább tegnap kellett volna tenni valamit ellene, Úgyhogy próbálunk tenni valamit ezen a téren. És általában erre nem is kell olyan nagyon nagy erőforrásokat fordítani, hogy tőkét kovácsolhassunk belőle. Ami a Transition Resource Group elnevezést illeti, igen, maga az elnevezés igen bonyolult, gyakorlatilag egy képzési szándékú csoportról van szó, amely segít egy új norma végrehajtásában. Amikor első ízben szerveztünk ilyet, akkor az nagyon hasznosnak bizonyult. Néhány szabályzóval együtt leültünk egy asztalhoz, ők kérdéseket tettek fel nekünk, és általában a kérdések 90%-át pikpak meg tudtuk válaszolni, és nagyon nagy mértékben segítséget nyújtott ez nekik abban, hogy a végrehajtás irányába elinduljanak. Most jelentettük be nemrég, hogy a különböző biztosítási normákkal kapcsolatosan hasonlót szervezünk. Az összes biztosító társaságnak a számviteli gyakorlatát szinte teljes mértékben meg kell változtatnia. Hatalmas feladat lesz ez, és reméljük, hogy ez a Transition Resource Group nagy segítséget nyújt majd nekik ebben. Köszönöm szépen! Kora von Nővenhajzen. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindig örülök, amikor Prada urat és Forst urat üdvözölhetem itt a szakbizottságban. Sok kérdésem van. Az én kérdésem egyébként egy kicsit részletesebb. Két kérdésem van. Az, egy, az egyik és a másik is az ezmához kapcsolódik. Először is az ESMA a bizalmas adatbázisából információkat tesz közzé annak érdekében, hogy releváns információt szolgáltasson az IFRS megfelelő végrehajtásáról. 14 határozatot tartalmaz ez, ezeket a nemzeti döntéshozók hozták meg 2014 március és 2016 júniusa között. Az ESMA ezzel tájékoztatni szeretné a piaci résztvevőket arról, hogy az európai eh, nemzeti hatóságok mely normákat, standardokat tekintik az IFRS-nek megfelelő normákat. A kérdésem az, hogy önök részt vesznek-e ebben, felveszik-e a kapcsolatot az ISB-vel, megkérdezik-e az ISB-t arról, hogy ez a megfelelő módja annak, hogy megfeleljenek a hatóságok az IFRS szabályoknak. A másik pedig, erről röviden szóltak már, az elektronikus pénzügyi adatlapra vonatkozik, illetve az elektronikus pénzügyi adatokra. A bürokratikus terhek csökkentése érdekében mindenki azt szeretné, hogy a pénzügyi adatok gépileg felhasználhatóak legyenek, most pedig az ESMA azt állítja, hogy az EFRS alapítvány taxonómiáját kellene alkalmazni azért, hogy a pénzügyi adatok a struktúrás adat, adatokká lehessen átalakul, átalakítani. Úgy gondolom ez egy jó fejlemény. A kérdésem önhöz a következő. Hol állunk most ebben, az, ebben a folyamatban, hol tartunk? És mit gondol a világ többi része erről? Ők is a gépi fel, gépileg feldolgozható adatokban gondolkodnak? Mi a helyzet azzal a 145 tagállammal, amely az EU-n kívül helyezkedik el? Köszönöm szépen a kérdéseket. Nem hallottam az ESMA ezen kezdeményezéséről. A bizalmas, bár gondolom anonimizált adatok, illetve határozatok közétételéről. Belátom, hogy ez nagyon hasznos lehet. Először is az ESMA és a tagok közötti együttműködést illetően annyit mondhatok, hogy a nemzeti döntéshozatal továbbra is nemzetállami kompetencia, de hát persze az ESMA az elmúlt évek során összehasonlításokat végzett, és ez fantasztikus, mert megemelte a szintet ezen a területen, és el tudom képzelni, hogyha ezt megfelelően teszik, hiszen biztos nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a bizalmas adatokra, akkor ez hasznos lehet. Ha jól tudom, akkor mi ebben nem veszünk részt, de utána nézek. Mi általában véve nem veszünk részt az ilyen jellegű tevékenységekben, mi határozzuk meg a szabályokat, de nem mi vagyunk azok, akik a betartatásról gondoskodnak. Igen, de ha a bevált gyakorlatok terjesztését tűzték ki célul, akkor lehet, hogy önökkel együttműködnek ebben. Válasz. Igen, hát általában a szabályozókkal nagyon szorosan együttműködünk világszerte, hiszen az általuk felénk továbbított információk nagyon sok, nagyon beszédesek, ami a normákban megmutatkozó esetleges hiányosságokat illeti, de minden esetre utána nézek. Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, elnök úr, ha megengedi. Aláírtunk egy megállapodást az ESMA-val, meg az IOSCO-val is, az IOSCO is információt oszt meg az IFRS vég, végrehajtásáról. Azt hiszem, hogy a gyakorlatból származó információ megosztása hozzájárulhat ahhoz, hogy mi is jobban megérhe, megérthessük, hogy a végrehajtás hogyan is zajlik a gyakorlatban. Van egy ilyen hálózat, amely még képülőben van, de már most nagyon jól működik. Köszönöm szépen. Még egy dolog, egy gyors válasz. A digitális információ nagyon fontos, a befektetők a pénzügyi információk több mint 70%-át digitális eszközökön keresztül hasznosítják. Mit tudunk mit tenni? a taxonomiáról gondoskodhatunk annak érdekében, hogy megfelelő elektronikus adatátvitel történjen, és emellett a szembeteli dokumentumokat rendezettebben kell rendelkezésre bocsátani, azért, hogy digitálisan könnyebben közvetíthetőek legyenek. Van most már a piacon egy olyan szoftver, amely egyébként lehetővé teszi, hogy a nem numerikus információt is fel tudja dolgozni egy-egy számítógép. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. És mi van a világ többi részével? Hát a világ többi része, ez is olyasmi, amiről beszélnünk kell a monitoring boardban. Ugyanis az a benyomásom, hogy a szabályozók egy kicsit a gyakorlati világ után kullognak. Az scc e vel is beszéltünk erről, őket nagyon érdekli ez a téma. Köszönöm, Fábio de Mázi. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok önnek az újraválasztáshoz is. Az első kérdésem Michel Prádának szól, Prádá mint Gucci, gondolom, a vezetéknévre utalva. Ön az átláthatóságról és az elszámoltathatóságról beszélt. A Stoloyan jelentés egy rövid egy részét szeretném itt idézni, miszerint az IFRS alapítvány továbbra is önkéntes hozzányárulások alapján működik, főként a magánszférából származnak ezek, ez az összeférhetetlenségre lehetőséget ad, ezért a bizottságot felszólítjuk, hogy diversifikálja a finanszírozási struktúrát. Úgy tűnik, mi itt a parlamentben úgy gondolkodunk, hogy ez nem csak nyílt, az átláthatóság nem csak nyílt ülésekről szól, hanem arról is, hogy önöknek megfelelő pénzügyi struktúrájuk legyen. Másodszorban visszatérve arra, amit Pervans Perez mondott, nevezetesen a számviteli standardok és az adóelkerülés közötti kapcsolatról, Ön azt mondta, hogy a g 20 kell ezt a politikai kérdést megoldani. Egyetértek, ez valóban egy nagyon politikai kérdés. De mivel önök a szakértők, azt hiszem elvárható az, ami ismét csak benne áll a Stolojan jelentésben, miszerint az EFRAK-nak és a bizottságnak a lehető leghamarabb meg kellene vizsgálnia, hogy a számviteli normák lehetővé teszék az adócsalást és az adóelkerülést. Tehát valami módon azért utána kellene ennek nézni, és persze megfelelő döntéseket is kellene hozni vizsgálódnak-e ebbe az irányba. És egy utolsó kérdés, ismét a Stolojan jelentést idézem, felszólítja a bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az IFRS 9 megfeleljen az Európai Unió hosszú távú beruházási struktúrájának, különös tekintettel az olyan rendelkezésekre, amelyek a rövidtávú volatilitást megakadályozzák. Én úgy gondolom, hogy elvégeztük ezt a feladatot, vagy ha nem, akkor esetleg milyen további feladatok várnak ránk? Köszönöm. Ami a finanszírozásra vonatkozó kérdését illeti. Elismerem, hogy a rendszer nem stabil, lassacskán javult ugyan, talán átláthatóbbá is vált. Mi tulajdonképpen ma három forrásból finanszírozunk magunknak, magunkat. A finanszírozás közel kétharmada az úgynevezett közpénzekkel szponzorált nemzeti szintű hozzájárulásokból származik. Ezeket a hozzájárulásokat a GDP-nek megfelelően határozzák, vagy határozzuk meg. Az elmúlt évek során ez a gyakorlat terjedt el, lehet, hogy egyik-másik országban nem sikerül a célkitűzést elérni, de ezt az alapelvet követjük, és a legtöbb ország, amely az EFRS normák alkalmazását a magáévá tette, ma a GDP alapú számítás szerint fizeti a hozzájárulását. Aztán a nagy hálózatok is szignifikáns módon hozzájárulnak a költségekhez, és vannak saját forrásaink is, hiszen sok kiadványt publikálunk, szerkesztünk, képzéseket szervezünk, ebből saját forrásaink származnak. Próbáljuk ezt a területet kibővíteni, és próbáljuk a kapacitásainkat bővíteni ezen a területen. De közben szem előtt kell tartani azt, hogy egyrészt egyfajta közjót szolgáltatunk, aminek nem lehet ára, Másrésztről azonban produktív tevékenységet folytatunk, hozzáadott értéket teremtünk a munkánk során, és ezért van szüksége ezekre a hozzájárulásokra. Összességében a pénzügyi helyzet a szervezetnek nagy mértékben megjavult. Öt évvel ezelőtt foglaltam el a posztomat, ez az idei az utolsó évem, akkor, amikor megkezdtem a munkámat, alig-alig voltak tartalékaink, de az idén már vannak tartalékaink, nem nagy tartalék ez, de azért mégiscsak jelentős fegyvertény ez egy ilyen jellegű szervezet esetében, mint amilyen a miénk. Még stabilizálnunk kell a pénzügyi helyzetet persze, és néha még azért vannak gondok a finanszírozással, ez is igaz. Ami az országunkénti jelentéstételt illeti, a helyzet az, hogy a legtöbb jogrendhez különböző normák kapcsolódnak, még akkor is, hogyha ugyanazokat a normákat fogadták el ez, ezek az országok, sokszor azért az adózásban különbség, súlyos különbségek mutatkoznak meg. Az országonkénti jelentéstétel egyébként olyan részletességet követelne meg, amely nem igazán felel meg a mi tevékenységünknek. Nem mondom azt, hogy ez nem fontos. Értem, hogy milyen célt lebeg az ön szeme előtt, de szerintem ez közigazgatási feladat, és a politika feladata nem pedig eh, a mi feladatunk. Mi nem azt tartjuk feladatunknak, hogy az adórendszer számára valamilyen alapot szolgáltassunk. És ahogy az el, első bevezetőm, a bevezetőmben elmondtam, hogyha a normákat világszerte elfogadnák, akkor szinte nullához, nulla felé konvergálna az adócsalás esélye. Köszönjük, Mihály Rájman! Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy rendszeresen eljönnek és megvitatják velünk ezeket a témákat. Már csak azért is, mert az EU a költségvetéshez nagy mértékben hozzájárul, ezért is tartom fontosnak, hogy mi szakbizottságként megfelelően kommunikálhassunk önökkel. Köszönöm tehát a jelentéssel kapcsolatos észrevételeket. Öt konkrét kérdésem lenne. E, először is, ami az irányítást illeti, illetve a kormányzást. Az ISP e összetételével kapcsolatosan a parlament azt kérte, hogy a pénzügyminisztériumok, a KKV-k, a fogyasztóvédelmi szervezetek is képviseltessék magukat a vezetőségben. Önök az válaszban csak annyit írnak, hogy öt tagnak van a normákkal kapcsolatos szakismerete. Mi a helyzet azzal a konkrét három csoporttal, amelyek bevonását a parlament kérte, és mit kívánnak tenni a helyzet javítása érdekében? Kiegészítő kérdés következik. Az önök szabályzatában az áll, hogy az IFRS grémiumainak legalább 30%-át nőknek kell kitenniük, ez így már eleve egy alacsony kvóta, de még ennek sem tesz eleget a szervezet. Szándékoznak-e változtatni ezen annak érdekében, hogy ez a kvóta teljesüljön belátható időn belül? Harmadik kérdés, ami a monitoring boardot illeti, az önök válaszából nem világos az, hogy milyen szerepet játszon ez, a bizottság egy aktívabb szerepet szán neki, önök viszont csak az ügyletek felügyeletét. Mit gondolnak erről? És most két tartalmi kérdés következik. Ami a 2008-as, 2009-es pénzügyi válságot illeti. Az önök érvelése eddig, ha jól értettem, akkor az volt, hogy a felülvizsgált IFRS 9-es bizonyos problémákat megold majd. Most viszont az önök jelentéséből az olvasható ki, hogy ez nem történt meg, sőt a jövőben nem is történhet meg. Mi, miért következett be ez az újfajta értelmezés? Utolsó pont, éghajlatvédelem. A parlament azt kérte, hogy az éghajlatvédelmi kockázatok értékelése legyen a munkaprogram része. Az önök válaszából az olvasható ki, hogy most már néhány szerény erőforrást a monitoringra, jelentéstételre szánnak az éghajlatváltozás következményeire vonatkozólag. Ez egy nagyon gyenge válasz, messze elmarad a parlament követeléseitől, mit terveznek a jövőben, és hogyan kívánnak ezen javítani. Köszönöm. Maybe if I can start with the uh, last... Hadd kezdjem ezzel az utolsó kérdéssel, az éghajlatváltozással és a kockázatával. Az erre vonatkozó szabványok meghatározása nem a mi szakterületünk, de ahogy mondtam, elismerjük, hogy egyre nagyobb igény van az integrált jelentésre, például az éghajlatváltozás terén is, és talán, ha mi ebben valamilyen szerepet kaphatunk, akkor szívesen ösztönözzük. Meghatározzuk azokat a kereteket, amivel eh, a szokásos eh, jelentéstétel könnyen hozzáférhető mindenki számára közvetve, tehát úgy gondolom, hogy eh, tehetünk itt valamit. A szabványok kapcsán is jelentős munkát végezhetünk, például a, a standardizált forrásokkal kapcsolatban, mert hogyha ezek standardizáltak, akkor a vállalatok összehasonlítása is valószínűleg könnyebb lesz. Ezt meg fogjuk vizsgálni közelebbről a jövőben a, az ISB összetétele. Mi nem reprezentatív szervezet vagyunk, független igazgatóságra van szükség, hiszen nem, ez nem képviseli a szervezetet. De meg kell, hogy mondjam, hogy mindig is voltak szabályozók nálam, nálunk, és én magam például mielőtt az ISB elnöke lettem volna, Hollandiában piaci szabályozó voltam, és beruházó, kis beruházó védelemmel foglalkoztam. Tehát azoknak a védelmében, akiknek biztonságos nyugdíjat kellett garantálni, ez a DNS-emben benne van, és ezt a DNS-t a mostani munkahelyemre is, munkakörömbe is vittem. Tehát igenis figyelünk az emberekre, az általános érdekre. öt vagy hat igazgatósági tag például az állami szférából jön. 30%-ban nő az összetétele a tanácsnak, ami jobb, mint 5 évvel ezelőtt, de tudom, hogy nem elegendő még mindig, bár az alelnökünk nő, egy nő, hár, sőt, há, és három ö, nő tagja van az igazgató tanácsnak. Én úgy gondolom, hogy 5 év múlva talán fele-fele arányban leszünk. Ö, az alkalmazottak döntő többsége nő. A jövőben pedig valószínűleg kiegyenlített lesz. Az az IFOR S 10-re vonatkozó kérdést nem értettem, be kell, hogy valljam. Mi úgy, gond, úgy feltételezzük, hogy az elmúlt években Tehát én úgy értelmeztem, hogy a legutóbbi megoldás az megoldást jelent a, a, az egy, egy célra meghatározott társulásokra. Thank you very much. Erre majd akkor írásban fogok válaszolni. Köszönöm szépen. Nézzük akkor a spontán hozzászólásokat. Eh, Pervans Perez. Euh, az előző kérdésemhez szeretnék visszatérni. A leasing, nem is clearingről, hanem a leasingről szerettem volna beszélni, illetve az ország specifikus jelentésekkel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy nem értek egyet önnel, és nem hiszem, hogy én egyedül lennék itt ezzel ebben a teremben. Ön azt mondja, hogy ez egy politikai természetű döntés kell legyen, de Michel Prada is elmondta, azért már bocsánat, önöket közpénzből finanszírozzuk. És az átláthatóságot országról országra garantálni csak úgy lehet, hogyha a bevallásokat is országról országra megtesszük külön-külön, Nekünk egyszerűen nincs erre lehetőségünk, hogy a piacon beavatkozzunk, tehát itt azért az adó alapon kívül még egy átláthatóságra is szükség van, országról országra haladva, vagy konkrétan mi történik a tagállamokban. Jó lenne, hogyha a nemzetközi közösség is feltehetne kérdéseket, és lehet, hogy a négy nagy könyvvizsgáló cég ezt nem teszi meg, de mi igen, és a közvélemény is ezt így gondolja, és ezért ez nagyon fontos. Vita. Ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha önök elmondanák azt, hogy pontosan mit is szeretnének elérni. I'm afraid I, will start repeating my... Attól tartok, hogy ismételnem kell magam. Jó okaim vannak, hogy azt mondom. Illetve hát megértem, hogy szeretné, hogyha ott lennénk. Én viszont nem szeretnék oda menni. A Weigel pénzügyi jelentésben is szerepelt már a pénzügyi jelentés országonkénti felosztása, amivel a pénzügyi beszámolók rendkívül megduzzadnának, és elveszítenék a fő irányt. Yes, uh, well, that is in... A leasing, igen. Ez valóban az Európai Unió kezében van, a leasingek kérdése, hogyan? kérdi az előadó, és a tolmácsok számára nem hallható ahhoz. De mi volt a leasinggel kapcsolatos kérdés? Mi a javaslat általános célja? Ja, értem. És mi az, amit várnak? Nos, úgy gondolom, a legfontosabb innováció a számvitelben, hogy a kintlévőségek, amelyeket most nem látunk világosan, és amik gyakran eh, szándékosan tartanak eh, az, a mérlegen kívül, egyértelműen abba bekerüljenek, és így jobb döntéseket lehessen hozni a leasingekről, vagy a, a, az eszközök beszerzéséről. Ne lehessen egyszerűen csak az eszközöket, a leasingelt eszközöket, eszközöket távol, vagy kihagyni a mérlegből. Köszönöm szépen. Úgy gondolom rendkívül gyümölcsöző eszmecsere volt, és bizonyos kérdésekről pedig majd folytatnunk kell a megbeszélést. Például az országonkénti eh, lebontást, de egy, eh, ennek ellenére, és ezzel együtt köszönöm az együttműködésüket, és lezárnám a mai megbeszélésünknek ezt a részét. So we can move to point 15 of the agenda. Scrutiny of delegated acts and implementing measures. A következő napi rendi pontra térjünk ezek szerint át. A közelmúltban jóvá hagyott IDD, a biztosítás elosztási irányelv. Számos végrehajtási intézkedés kapcsolódik ehhez, a biztosítási termékek forgalmazásához, és egyből üdvözlöm is a vendégeket, eh, eh, Fizma és eh, Fűz asszonyokat, aki az EOPA vonatkozó munkatársainak a képviseletében vesznek részt a mai megbeszélésen. Először is elmondanám, hogy ez a 26. megbeszélésünk az innováció rendkívül, ez a fajta innovatív elem nagyon fontos és jó eredményt hozott a munkánkban, hiszen a jogalkotás, az Európai Unió jogalkotási tevékenységének nagyon fontos része. A, a vizsgálati és ellenőrzési képessége a parlamentnek rendkívül fontos a, az intézkedések végrehajtása szempontjából. Mint mondtam, ma a biztosítási termékek forgalmazásáról, az IDD-ről fogunk beszélni, és a a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lehetséges hatásáról, ezt követően pedig, mivel az IOPA tavaly adta ki a technikai jellegű tanácsait, és február eleje előtt még a végleges verzióját fogja megjelentetni. Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok felügyeletet, ellenőrzést, érdekösszeütközéseket és a termékek lehetséges ügyfelek számára való közvetítését tartalmazza, standardizált formátumot javasol az IOPA a szerződések, a biztosítási megállapodásokhoz, és ezekről február 23-a előtt kívánnak dönteni. Ezen kívül pedig elindult, elindított IOPA egy konzultációt a útmutatók meghatározásáról, amely a beruházás alapú befektetési termékeket komplexnek vagy nem komplexnek kell tekinteni. A, az ekontagok számára a titkárság a, a tájékoztatási anyagot közreadta, a következőképpen fogunk eljárni. Először Katja Würst szól hozzá, majd Nathalie Bersév 5-5 percben, és meg is adom először Natalie Bezsénnek. Nem, elnézést, Kátya Vircnek adom először meg a szót. Köszönöm. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani az ECON tagoknak ahhoz, hogy az IOPA kettő intézkedésekről beszámolhatunk az IDD irányelv keretén belül. Ezek a technikai, a bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eh, technikai jellegű tanácsa, eh, tanácsainkhoz kapcsolódik, és az e ITIP-hez, ahol elmond, ahogy az elnök úr is elmondta. A fogyasztóvédelem az IOPA szakpolitikai munkájának magját képezi, aktívan járul hozzá az Európai Egységes Fogyasztóvédelmi Szabályzathoz. Először is azt hangsúlyozom, hogy az IOPA január 30-án fogja meghatározni az erre vonatkozó útmutatását, tehát mindez, amiről beszámolok, még a, az igazgató tanács döntésétől függ. A megfeleltetésben elsősorban számunkra a, a határidők adnak alkodalomra okot, de február 1-ig mindenképpen meg szeretnénk a technikai tanácsokra vonatkozóan a határidőnek felelni, és az IP-t határidejének is másodszorban hangsúlyozom, hogy a módosított javaslataink jelentős közkonzultációt igényelnek. Úgy gondolom, hogy ez a technikai tanácsoknál kapcsolatban rendkívül fontos, és éppen ezért az érintettek számára egy online felmérést is végeztünk, tavaly szeptemberben pedig egy nyilvános meghatalmazást. Az ITS-sel kapcsolatban különböző fogyasztói ellenőrzési, ellenőrzéseket és hatástanulmányokat végeztünk. A Elsősorban a felhatalmazáson alapuló jogi autósokra vonatkozó öm, javaslatainkról szeretnék beszélni. Ez nagy rendkívül fontosnak tartom, különösen azt, hogy egyértelmű szabályok legyenek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az érdekösszeütközéseket azonosítani és kezelni annak érdekében, hogy a fogyasztók érdekeit lehessen szem előtt tartani. Pártatlan felfogásra van szükség a különböző üzleti modellekre, a, a biztosítási termékek terjesztésére vonatkozóan, nem pedig a, a, a jutalék alapú modell az, amit támogatni szeretnénk. A különböző öszt, öszt, hátsó, a hátsó kapus jutalmak, vagy, vagy megkerülő jutalmaló jutalmak kifizetését egyértelműen e, határozottan ellenezzük, úgy gondoljuk, hogy ez minden esetben érdekellentétet jelent. Rengeteg olyan helyzet van, ahol az érdekösszeegyeztethetetlenség felmerül. Teljes mértékben elfogadjuk azt, hogy a káros hatás különbözőképpen értékelhető az IDD-vel kapcsolatban, és a, a minőségi normákkal kapcsolatban is. A bizottság felkérésének megfelelően fel, egy kritérium listát határoztunk meg, hogy melyek azok a körülmények, amelyek a negatív hatásokat erősítik. A lista célja az, hogy a vállalatok számára egyértelművé tegyük, tudatosítsuk bennék, hogy a, a kifizetések átvétele vagy átadása mindig kockázatot jelent. Mindezt általános elemzés keretében kell meghatározni, meg kell vizsgálni, hogy melyek azok az elemek, amelyek a káros hatásokat növelik vagy csökkentik. A káros hatásokat csökkentő elemeket kell erősíteni. Az irányítással felügyelettel kapcsolatban alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztó érdekét figyelembe vegyék a termékciklus teljes élete során. Ugyanakkor nagyra értékeljük az arányosság elvét is, hiszen rendkívül sokféle biztosítási termék és forgalmazó van a piacon. Például a kockázati profilok, a, a biztosítási termékek komplexitása és jellege különösen fontos. Ezen kívül megemeltük azt a küszöböt, hogy mikor tól lehet egy terméket azonnali biztosítási terméknek tekinteni, és a negatív piaci célokat csak akkor lehet javaslatunk szerint alkalmazni, amikor a fogyasztóvédelem szempontjait figyelme veszik. A megfelelőség, az ügyfelek felé való beszámolhatathatóság szempontjából úgy vélik, hogy a megfelelőség és egyéb nem komplex biztosítás alapú befektetési termékekre vonatkozó kritériumoknál mindenképpen szükséges a kritériumok listájának bővítése. A biztosítási ágazat meg kell továbbra is ezzel együtt, hogy feleljen a MIFID 2-nek. Az IPET-tel kapcsolatban rendkívül fontosnak tartjuk, hogy lehetővé váljon a fogyasztók számára a különböző termékajánlatok könnyű összehasonlíthatósága, és hogy tájékoztatott választási lehetőséget kapjanak. Még fogyasztóbarátabbá kell tenni a digitális világ lehetőségeivel is az információszolgáltatást, ami az IPID hosszát illeti. A, a szolgáltatás biztosító döntheti el a Solvency 2 értelmében, de úgy gondoljuk, hogy a fogyasztó szempontjából mindenképpen egy dokumentumban kell az összes szükséges információt átadni. Összességét tekintve úgy gondoljuk, hogy meghallgattuk az érintettek fenntartásait, ezt a konzultációs szakaszban tudtuk megtenni, ugyanakkor pedig az, hogy magas szintű fogyasztóvédelmi et akarunk biztosítani, másrészt a, ta, a tapasztalataink alapján rendkívül magas szintű fogyasztóvédelmet akarunk biztosítani a tagok számára. Megfelelő keretet biztosítva a jövőbeni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok végrehajtásához. Köszönöm szépen, Berzser kollega. Köszönöm szépen, Gualtéri úr, hogy meghívták az Európai Bizottságot erre a fontos kérdés megtárgyalására a biztosítási szektorral kapcsolatban. Szeretném megköszönni a jó munkát az EU-párnak is, hiszen eh, rendkívül sokat dolgoztak, eh, és nagyon jó volt az együttműködés is. Először is, hogyha megengedik, akkor szeretnék, eh, szeretném ismertetni a kontextust, ami az egész irányelv megvalósítására vonatkozik. Értem persze azt, hogy az érintett felek az ütemterv kapcsán is aggályokat fogalmaztak meg. Én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság és a JUPA is mindent megtett annak érdekében, hogy minél több átmeneti időt tudjunk biztosítani az érintett feleknek arra, hogy átálljanak az új rendszerre. Nagyon mindent megtettünk annak érdekében, hogy 2018. februárjára ez megvalósuljon. Az ősszel már az első transpozíciós workshopot megszerveztük, márciusban természetesen lesz egy másik, és, term- és várjuk az ECON munkatársait is erre a workshopra. Hogy meg tudjuk valósítani a irányelvet, azt kértük, hogy minél hamarabb technikai segítséget kapjunk, illetve egy segítséget tudjunk nyújtani, és ez 2016. februárjában meg is valósult, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt a technikai segítségnyújtást minél gyorsabban megkapjuk. Február 23-a volt ez az időpont. A technikai segítségnyújtás megkapása után a delegált jogú aktusokat is ki fogjuk alakítani. A jogalkotó azt mondta, hogy delegált jogi aktusban kell rendezni mindezt a különböző vizsgálatok, összeférhetetlenség szempontjából, és technikai sztenderdeket is el kell majd fogadnunk. A dokumentum tekintetében a nem életbiztosítási biztosítási termékekkel kapcsolatban. Önök is tudják, hogy ez rendkívül fontos volt, annak érdekében, hogy a biztosítási termékek forgalmazására vonatkozó irányelvet életbe léptessük, a lehető legnagyobb átláthatóságra van szükség az érintett felek számára, és természetesen mi hamarabbi információt, tájékoztatást kell adnunk az ő számukra, hogy fel tudjanak készülni az irányelv megvalósítására megpróbáltuk a delegált hatásköreinket végignézni. Mindenképpen a lehető legjobb hatást kívánjuk elérni a piaci szereplők, a piaci ellenőrzési hatóságok számára, és az lesz a legfontosabb céljunk, hogy a fogyasztó védelem a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. természetesen számunkra referencia értékű az, hogy a delegált jogi aktusok előkészítése során az eredeti szöveghez tartjuk magunkat, hiszen ez a érték számunkra, és mindenképpen nyomon követjük azt, az egész helyzetet, hogy elkerüljük azokat a kockázatokat, amelyeket a delegált jogi aktusok vonnak magukkal. Az egyes szintű intézkedésektől való eltérés esetére. Várjuk az EUPA technikai segítségnyújtását, minél hamarabb megkapjuk ezt, annál hamarabb tudunk mi is lépni, és a bizottság delegált jogi aktusait késedelem nélkül elfogadtatjuk. Természetesen továbbra is a parlamenti kollégákkal együttműködve kívánunk haladni, hogy a delegált jogi aktusok felülvizsgálatát, illetve ellenőrzését biztosítani tudjuk, és minél hamarabb a piaci szereplők számára egy világos képet tudjunk adni az új szabályokról, illetve a lehető legjobb fogyasztóvédelmi szintet elérjük. Köszönöm szépen! Itt most szeretnék a bizottságnak gratulálni, amiért sikerült az Egyesült Államokkal megállapodni a biztosítási témában. Most Werner Langen kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ott folytatnám, ahol Berzsi asszony abba hagyta az imént. Nekünk parlamenti képviselőként hosszas harcba tellett, hogy megállapodjunk a tanácssal, nem volt ez egyszerű. És elvárom hogy az Európától, hogyha megszületik a javaslat, hogy még ha megvalósítás rengeteg munkát is jelent, mégis ragaszkodjanak a level 1-hez. Novemberben írtam egy levelet az EIOPA elnökének. December 15-én kaptam választ, és hát a válaszban nem vállalt kötelezettséget, igazat ad ugyan a parlamentnek, de az előttünk lévő javaslatok egyes pontokon eltérnek. Öt pontot emelnék ki. Az első az ösztönzőkre vonatkozik. Ez szerint biztosítani kell, hogy megfelelő alapon tudjak a biztosítók működni. Ez a kompromisszum része volt, mert a tagállamokban nagyon különbözőek az adottságok. Itt azonban a províziókra vonatkozóan semmilyen kitétel nem szerepel a szövegben az egyes szinten, és a tagállamok opcionálisan bármely biztosítási termék esetében tilalmat vezethetnek be. Most a tagállamokra térek át. Az EUPA egy úgynevezett negatív listát vagy fekete listát állított össze, ez nem felel meg a szabályoknak, és ha már nincs pozitív lista, akkor az EUPA fektessen le kritériumokat, ne pedig kizáró okokat fogalmazom. meg. Ezeket a kritériumoknak meg kell felelnie az eredeti határozatnak, és akkor ezzel egyet tudunk érteni. Aztán összeférhetetlenség is. Itt mi ismét, ismét kísérletet látunk arra, hogy a MIFID 2-t az IDD-vel összevegyítsék. Mi világos határt húztunk a kettő közé, és a MIFID 2-vel való összehasonlítás világossá teszi, hogy mi történt, az ösztönzőkre vonatkozó rendelkezések esetében, mert az IDD-ben tudatosan kihagytuk ezt az erre vonatkozó szövegrészt. Kér, kérem az eljópát és a bizottságot is, hogy ezt tartsák be. Aztán, ami a felügyeletet és az irányítást illeti. Az EUPA rendeletben, illetve javaslatban egy olyan kitétel szerepel, mi szerint a biztosításokat nem lehet már a cél piacon kívüli fogyasztóknak eladni, és aztán az utolsó dolog, az EU, nem, nem húz világos választóvonalat azok közé, akik a biztosításokat kialakítják, és azok közé, akik a biztosításokat értékesítik. Ezeket egyformán kezeljük, és ez nem helyes. Ezzel az utolsó ponthoz érkeztem, hogyha nem a level 1-nek megfelelően járunk el, akkor nem látok itt többséget az Európai Parlamentben ahhoz, hogy a delegált jogi aktust megszavazzuk. Csináltuk ezt a BRIPS esetében, csináltuk ezt a múlt héten az adóparadicsomok kék listája esetében, és hogyha nem tartják be a rendelkezéseket, akkor most is ugyanígy fogunk eljárni. Kérem a bizottságot és az eop t hogy tartsák be a level 1-et, az egyes szintet, és ne 2017 nyarán mutassák be nekünk a delegált jogi aktust azzal a lehetőséggel, hogy a nyári szünet alatt majd megvizsgáljuk. Mert akkor szerintem azonnal el fogjuk utasítani. Úgyhogy két irányú a kérésem. Először is ne halogassuk tovább a dolgot, annak amiatt, mert nem tartják be a level 1 rendelkezéseit, másrészt pedig a bizottság gondoskodjon arról, hogy a parlament elég időt tudjon szánni erre a témára. Elismerem, hogy ez egy nehéz feladat, de ez megköveteli azt is, hogy a bizottság is, és az EIOPA is betartsa a level 1-es szabályokat. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek. Szerintem világosan fogalmazott. A parlament igenis hajlandó visszautasítani egy delegált jogi aktust, hogyha úgy találja, hogy ez nem felel meg az egyes szintű intézkedéseknek. Az SND részéről nem látom itt az árnyék jelentéstevőt. Ki kéri a szót? Tyler asszony helyett? Pervans Perez, tessék! Je suis Madame Catherine Styler. Catherine Styler vagyok ma, a mai nap kedvéért. Catherine Styler biztos, hogy támogatná a jelentéstevőt, legalábbis három oknál fogva. Az első. Ebben a mandátumban kezdődött egy olyan gyakorlat, amely a delegált jogi aktusokra vonatkozik, és amely azért mutatja, hogy a parlament odafigyel a dolgokra, és ellenőrizni kívánja a bizottságot. Ebből a szempontból Katrin Steiler aggódik az irányelvek és a delegált jogi aktusok miatt, mert egy olyan hatáskörről van szó, amely túlságosan széles, és amit a bizottság az Eljópának átadott. Nagyon nehéz ezeknek a jogi, delegált jogi aktusoknak megfelelni. Kicsi szereplőkről van szó, és az is aggasztó, hogy versenyeznek egymással a különböző érintett felek. A hatékonyság, a fogyasztóvédelem, és a másik oldalon pedig a tisztességtelen verseny kockázata között kell egyensúlyt teremteni. És végül is, gondolom Kathleen Styler, mint ahogyan mindannyian itt, nagyon keményen vélekedik erről a kérdéskörről, Persze nem tehetünk úgy, mint hogyha meg sem nyilat, mint hogyha nem nyilatkozott volna. Ezért rendkívül fontos az Európai Bizottság számára ezeknek a, a kérdéseknek a felvetése. Ez a lényeg tehát. E group, uh, Ashley Fox. Köszönöm szépen az ECR részéről, Ashley Fox következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak, a bizottságtól és az EOPÁ-tól, e hogy eljöttek ma hozzánk. Tartok tőle, hogy az EOPA által elfogadott menetrend egy eh, nagyon nagy felzúdulást okoz, okoz majd az ágazatban. 12-18 hónapig tart majd, amíg a szükséges teszteket és a végrehajtást elvégzik. A jelenleg előirányzott menetrend kevesebb, mint 6 hónapot irányoz elő, ez nem elég idő a rendszer teszteléséhez és annak biztosításához, hogy a fogyasztók megfelelő védelmet kapjanak. Az Európától azt kérdem, hogy elégedettek-e az érdekelt felekkel folytatott párbeszéddel, Folytattak-e párbeszédet a KKV-kkal, akiket nagy mértékben érint majd a változás, és akik lehet, hogy nem tudnak olyan gyorsan reagálni, mint a nagyobb vállalkozások? Nem vagyok elégedett a fogyasztó védelmi tesztekkel sem, amelyeket az Európa elvégzett a konzultációs szakasz előtt. Nem hiszem, hogy megfelelően odafigyeltek a biztosítás, biztosítási termékeket ismertető kiadványokra, sok esetben a komerciális kereskedelmi termékek esetében ezek nem is megfelelőek, hiszen vannak olyan termékek, ahol különböző kockázatok merülnek fel, és ahol a testre szabhatóság nagy mértékű. És végezetül egy általánosabb megjegyzés, azt hiszem ezt az előttem szólók is megjegyezték már. Fontos, hogy az EIOPA ne térjen el az egyes szintű szövegtől, és tovább menjen azon, mint amiben megállapodtak a társjogalkotók. A szövegben szerepel egy, ut- egy utalás egy fekete listával kapcsolatosan, az összeférhetetlenségre vonatkozóan, valamint a célpiacon kívüli értékesítés tilalma. Ezek mind túllépnek az egyes szinten. Örülnék, hogy az EOPA adna, magyarázatot adna, és a bizottság is, hogy miért mozognak olyan területen, amely amelyre vonatkozólag mi nem adtunk felhatalmazást. Köszönöm. Köszönjük. A GUE részéről nem látok itt senkit. A zöldek részéről nem, de sem. Lamberts úr, Sven Giegold nevében akar felszólalni? Tessék? Megígértem Svennek, hogy amikor 11-szer helyettesítem őt, akkor ingyen teszem majd. De addig díjat szabok ki érte. A londoni City jogászai veszem majd példaképül, amikor a díjakat kiszabom, de nem mondják ezt el neki, majd meglepődik ő. Most felolvasom a Sven előkészített feljegyzéseket. Egy olyan időszakban következnek be változások, amikor az európai belső piac előnyei messze elmaradnak a potenciális előnyöktől a befektetők számára. Magasok a díjak, viszont a megtérülések alacsonyak, ezért nincsenek jó helyzetben, miközben a közvetítő intézmények férnek hozzá leginkább a rendelkezés álló forrásokhoz. Hogyha nem teszünk intézkedéseket, akkor a jövőben egyre több lesz a nyugdíjas korú szegény, az európai polgárok életminősége csökken, és vannak olyan tagállamok, mint Svédország, amelyek viszont azt bizonyítják, hogy a hatékony fogyasztók szükségletét is figyelembe vevő szabályozásra lehetőség van, össze lehet egyeztetni egymással a magánjellegű szolgáltatók és a fogyasztók érdekét. Ezért az nagyon fontos, hogy a parlament, a bizottság és a tanács által meghozott szövegtervezetnek érvényt adjunk. El kell kerülni azt is, hogy a piaci résztvevőkre ne háruljanak aránytalan terhek, és egységes játékteret kell biztosítani különböző pénzügyi ágazatokon átívelően. Nagyon fontos, hogy az intézmények és a szereplők, amelyek részt vesznek a, az elkövetkezendő folyamatokban, ide tartozik a parlament, a tagállamok, az EIOPA, ne engedjenek az ágazati szereplők nyomásának. Tudjuk, hogy az ágazat itt jóval nagyobb nyomást tud gyakorolni, mint a fogyasztóvédelmi szervezetek. Mindeközben nagyon fontos, hogy a fogyasztók nagyobb előnyét lássák a beruházásoknak és az egységes piac előnyeinek. Üdvözöljük az EU, azt, hogy az Európa bevezet egy alapelvet, amelynek alapján megvizsgálja, hogy az a fogyasztókra milyen hatása van egy-egy intézkedés. Ezzel elkerülhetjük, hogy megsértsük a fogyasztók érdekeit. az ep Európa e vegyes bizottság, valamint a tagállamok részvételével egyeztetni fogunk, annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő fogyasztóvédelmet, és azt, hogy az egymással versenyző szolgáltatások számára egységes játékszabályokat hozunk létre. Ámen. A KCDI következik. Alfred Szent. Köszönöm szépen, elnök úr. Attól függően, hogy a társ szabályozók hogyan szabályozzák a biztosítási ágazatot, az EU védelme, e, az EU-ban a védelem egységes kell mégis, hogy legyen. Az ágazat saját magának is terheket tud azonban e, okozni, és csökkenti a védelmet ezzel. Ez nem a szabályozás, mint mondtam, hanem az irányelv hivatott e, kivédeni az ájópa azonban olyan javaslatokat tett, amelyekre vonatkozóan megállhozták ezeket a, te, a javaslattervezeteket, de hangsúlyozom, hogy a kis és a, a mikrovállalatoknak is terhet jelent. Ez így igaz Máltára, de gondolom más területekre is, amelyek szigetek vagy izoláltak. Arányosnak, megfelelőnek kell lenni a, a rendelkezéseknek és a végrehajtók számára végrehajthatónak a, a, a kis ö, ö, vállalkozások számára is, amelyek a, a forgalmazással foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy a kis vagy közepes, vagy még kisebb vállalatok biztosítást kapjanak, hogy meg tudjanak feküdni, felelni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak. Ez azt jelenti számukra, hogy a tiltó szabályozói teher nem tud a fogyasztók számára párhuzamosan előnyöket teremteni szeretném megjegyezni, hogy nem csak az én országom számára jelent ez pontot. Őszintén kell és józan észre megoldani ezt a problémát, különböző forgatókönyveket adott esetben összeállítani, amely működik a kisvállalkozások számára is. Brian kollega, köszönöm, Brian, igen, Hayes kollega, köszönöm szépen, nem akarom hosszú időt, ide, hosszan rabolni az idejüket, de öt külön területet hallottunk az előadásban, amely a vőző véleménye szerint, az enyém szerint is, és sok más tag véleménye szerint is túlmegy azon a szinten, ami a, az IOPA-nak meghatározásra került. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság nem tudja elfogadni azt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely az jelentős mértékben eltér az egyes szint összetételétől. Ez egy fontos erv, amit ebben az esetben is alkalmaznunk kell, akkor, hogyha nem kapunk olyan megfelelő választ az eljópától, amelyre szükségünk van. Az eljópa és a bizottság Nyilvánvalóan kiegyensúlyozott formában kell, hogy ezt a kérdést megközelítse. Az legutóbbi előadó mondta, az is igaz, hogy nagyon sok kis és még kisebb vállalkozás, mikrovállalat van, közvetítőként, amelyek egy rendkívül nagy terhet kiróvó környezetben kell, hogy dolgozzanak. A fogyasztók pedig jogszerűen és teljesen legitim módon akarnak abszolút védelmet. Így azt kell biztosítani, hogy végül az IDD mindenki számára elfogadható legyen. Néhány egyéb megjegyzésem is lenne, úgy gondolom fontos, hogy ezt ne az IDD-től való elrettentésként használjuk, mert ez tulajdonképpen nem a cél másodszorban. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a kis és mikro forgalmazó, közvetítő vállalatoknak a e területen. Azt kell tudni biztosítani, hogy meg tudjanak felelni a végtermékek. A harmadik pedig, ami már elhangzott, de még egyszer fontos megerősíteni. A, lehet, hogy észszerű az IOPA számára, hogy a különböző biztosítási osztályok között különbséget tesz a, a javaslataiban, mert ugye van különbség az élet, a nem élet és egyéb biztosítási termékekben. Ez fontos. Végül megismétlem, amit Fox úr mondott az időzítéssel kapcsolatban. Tulajdonképpen szörnyűséges, hogy, a hat hónap, hogy hat hónapot terveznek csak a végrehajtásra. Nem hiszem, hogy ez reális, sem az ágazat sem pedig, ahogy elhangzott, a fogyasztók szempontjából sem. Nem lehet meg, ez még a szabályozó szempontjából sem, nem lehet ezt tesztelni, úgyhogy erre mindenképpen reflektálni kell a végleges döntés meghozatal előtt. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, so we can give back the... Köszönöm, akkor visszaadjuk a szót. Ki kezd, az IOPA vagy a bizottság? IOPA. Jó. Köszönöm, elnök úr. Idegszem minden felvetett kérdésre reagálni, hogyha valami kimarad, akkor kérem szóljanak. Több dolgot vetettek fel. Az egyes szinten való megfelelése kapcsolatban az egyik érve, amit Langen úr mondott, a, ez a kiskapus e, tilalom. Természetesen teljes mértékben elfogadjuk azt, hogy az egyes szint nem tiltja határozottan a jutalékok kifizetését vagy átvételét. Mint mondtam, nem az a szándékunk, hogy ezt bevezessük, a végleges javaslatunkban sem tesszük ezt. A listának a célja, amit a módosított tervezetben összeállítottunk, annak az volt, hogy felhívjuk a piac figyelmét arra, hogy az ügyfelek védelmét, vagy érdekét kockáztatják, és a, a meglévő szabályok hát károsak, hogyha ezeket a, a, az ösztönző amiket kifizetik vagy átveszik. Ez a fajta fekete lista, amit több képviselő is használt, ez a kifejezés, nos ezzel alapvetően, alapvetően nem támogatjuk azt a felfogást, hogy legyen egy ilyen fekete lista. Vannak, akik szeretnék, hogyha a végleges technikai javaslatunkban szerepelne. Azt kérték tőlünk, hogy példákat, körülményeket olyan ö, határozzunk meg, ahol valószínűséggel káros hatás figyelhető majd meg. De természetesen a felügyeleti tapasztalat is azt mutatja, hogy a fekete lista nem jó ötlet, és mi is ellenezzük. Tulajdonképpen a módosított tervezetünkben egy úgynevezett módszertant határoztunk meg, ami három szakaszból áll. Az első, meghatározza elvi szinten, hogy hol van káros hatás. Amikor ezek az ösztönző, az anyagi ösztönző, hogyha károsan hat a szolgáltatás minőségére, vagy pedig a léptéke olyan az ösztönzőnek, hogy az nem szolgálja már a fogyasztók érdekét. A következő az a kritérium, aminek alapján a káros hatások nagyobb kockázatát lehet felmérni. A harmadik, és messze nem az utolsó, egyfajta horizontális értékelési keret, amit be, akartunk, be akarunk vezetni, amely minden, amelyben a, a káros hatás csökkentő vagy növelő elemeket figyelembe kell venni. Ennek része ezen kívül olyan szervezeti módszer, amelyel enyhíteni lehet a káros hatásokat. Tehát egy sor, mondjuk így inkább egy csomagot határoztunk meg, intézkedések csomagját, amivel a, a különböző ösztönzők, pénzügyi ösztönzők és jutalékok alkalmazását próbáltuk enyhíteni. Az érdekű ellentét és az anyagi ösztönzők kapcsán is több intézkedést fogalmaztunk meg. Felsoroltunk egy olyan van egy olyan listát, ez nem kimerítő lista, amely azokat a helyzeteket tartalmazza, ahol ezek az anyagi ösztönzők javít az előadó, ahol az érdek összeütközés előfordulhat. És tisztáztuk az általános szabályokat és a, a jutalék, vagy az ösztönző kifizetésnek az általános szabályait. Ez nyilvánvalóan olyan helyzeteket teremthet, ahol valószínűleg érdekegy e, ellentét merül fel, hogyha az ösztönzőket nem kezelik helyesen. Az érdekellentét nem eleve olyan, amit ne lehetne persze helyreállítani. Alapvetően két lépés megközelítésben először azonosítani kell magát az ösztönzőt, majd megfelelő eljárásokat, rendszereket kell elindítani, amivel az érdekellentétet kezelik. A második lépés pedig megfelelő eljárásokkal fel kell mérni hogy káros hatása van-e ezeknek az ösztönzőknek, vagy sem, és vannak-e olyan szervezeti intézkedések, amelyek az ilyen ösztönzők kifizetésével vagy átvételével káros hatást generálnak. A termékirányítás és felügyelet kérdésével kapcsolatban több érv is elhangzott az egyes színnek való megfelelésre vonatkozóan de emlékezünk arra, hogy az irányelv mit mond az IDD. Tovább kell, e, részletesen meg kell határozni az irányítás és felügyelet elveit. A nem e, tehát a csak forgalmazókra vonatkozó e, a nem megfelelő rendszereket kell működtetni ez teljes mértékben olyan, hogy már meg is felel az egyes szint követelményeinek. Elhangzott aztán egy olyan érvés, amely a kis szereplőkre vonatkozott. Természetesen tisztában vagyunk abban, hogy rendkívüli nagy a forgalmazási csatornák között az eltérés a biztosítási piacon. És igen, egyedülállóak ezek a csatornák sok esetben. Ugyanakkor mi úgy látjuk, hogy az IDD egyik mögöttes célja az azonos feltételek biztosítása, tehát erről sem szabad megfeledkezni, nem lehet egyszerűen mentesíteni a kis szereplőket. Alapvető szerződésben gyökve, gyökerező elv az arányosság, aminek mi is természetesen meg akarunk felelni a szerződésben szerepel, és minden intézkedésnek az alapja. több ször elhangzott a, a konzultáció során, hogy bizonyos termékeket mentesíteni kellene, Szerintünk ez nem helyes megoldás, mert hogyha azonos feltételeket akarunk biztosítani, akkor azonos szabályokat kell az azonosakra vonatkoztatni, ami persze nem jelenti azt, hogy mindent ugyanúgy alkalmazunk, mert az arányosság elve azt jelenti, hogy a konkrét körülmények figyelembevételével egyes esetekben ennek megfelelően kell a szabályokat alkalmazni. Ezt a piacon is figyelembe kell venni, ami az időbeni korlátokat illeti. Az egyes szint határozza ezeket az időkereteket meg. A kiinduló pont az, hogy persze együtt érzünk, mondjuk azzal, hogy igen, restriktív ez a határidő, amit meghatároztak számunkra. Persze, Végül is a bizottság feladata, hogy ezt felülvizsgálja, és a jogalkotó számára is azt tudnánk javasolni, hogy talán módosítson ezen. Amit mi tehetünk, hogy egyszerűen megfelelünk a a február 1, illetve február 23-i határidőnek, és ennek megfelelően az összes következő lépés ehhez mérten valóban ugyanúgy rendkívül szűkös határidőt kapott. A fogyasztók tesztelése. Indokolható, hogy miért nem volt kellő fogyasztói tesztelés. Nem akarok túl sokat beszélni már, de alapos tesztelések voltak, ezt kérem higgyék el, különböző földrajzi területeken a legtávolabbakra is elmentünk, különböző tesztelési fokok voltak és szakaszok. Úgy gondoljuk, hogy tulajdonképpen elég ez, amit tettünk, megfelel annak, ami a cél. A nagyobb országokat néztük, észak-dél-kelet-nyugat, öt különböző formátum, egy második körben pedig három formátumban az első kör eredménye alapján új teszteket folytatunk de Nem hiszem, hogy többre lenne szükség. Az a végtermék, amit mi a felügyelőbizottságnak bemutatunk, az színes kérdésfelelet formátumban van, és bizonyítja, bizonyíthatóan lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztók ezzel a fajta standardizált formátummal élni tudjanak. Csak kérem, hogy esetleg zárja le a gondolatait. Még egy dolgot. Hogy kire vonatkozik ez? Az IDD eredetileg a szándék ugye az volt, hogy a lakossági ügyfeleket fedjék le, ezt is néztük. Az, hogy más kategóriájú ügyfelekre vonatkozik-e, ahol nagy kockázatan, ideális eletben persze, hogyha személyre szabott termék van, akkor igazából nem ezt alkalmaznánk. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, Nathalie Perzsé. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves szavakat a bizottság felé az Egyesült Államokkal nemrég megkötött megállapodással kapcsolatban. Természetesen meghallgatva a parlamenti képviselők véleményét, a következőket tudom válaszolni. A mandátum témájában nincsen semmiféle vita. Teljes mértékben az egyes szinten meg, felelünk meg. És természetesen a delegált jogi aktusok előkészítése során mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mandátumon belül maradjunk. Ezen kívül azért van egy kérdés, amely további viták tárgyát képezheti, ez pedig az arányosságra vonatkozik. Mi a mandátumon belül kívánunk maradni, hatáskörünkön belül, és nem mindig könnyű, az implementáció technikai szabályaitnak megfelelni, de azért ezt az előkészítés során minden bizonyal figyelembe fogjuk venni. Ami pedig az időkereteket illeti, az implementációval kapcsolatban, természetesen a jogalkotó való viszonyunk kell, kössön bennünket, és amint az irányelv életbe lép, természetesen azért egy kis időre van szükség az Európa szempontjából is, és ezért fontos az, hogy tanácsokkal készüljünk erre az időszakra. Itt egy egyéves átmeneti időszakkal kell számolnunk, és minél gyorsabban kell majd dolgoznunk, hogy a lehető legjobban tudjuk az ellenőrzés jogát biztosítani. Langen úr, röviden. Egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Köszönöm szépen mindenkinek a véleményét. Egy dologban még azért szeretnék elmondani valamit, ez az összeférhetetlenségre vonatkozik. A hétfőn elfogadandó javaslatban a 45. oldalon a 2.c bekezdés alatt állók értelmében egy províziókon alapuló bérezés automatikusan összeférhetetlenségnek minősülne, nem erről döntöttünk az egyes szinten. Kérem, hogy az EIOPA ezt a pontot és a többi bírált pontot is változtassa meg. Thank you very much. We can conclude. Köszönöm, itt le is zárhatjuk. Szeretném megköszönni az EIOPA és a bizottság munkáját is és várjuk azt, hogy a bizottság egy javaslat találjon elő, és reméljük, hogy a tárgyaló csapata informálisan is tudunk majd még találkozni, még a jogszabály elfogadása előtt, hogy nehogy negatív legyen a delegált jogi aktusok ellenőrzésének eredménye. Köszönöm, következő napi rendi pont. Egy percre felfüggesztem az ülést. So, let's move to point six. Jó, jöhet a 16-os napi rendi pont. Ez pedig nem más, mint a módosítások megvitatása. Több mint 700 módosítás érkezett. Persze ez várható volt valahol, És ma ezzel fogjuk kezdeni a vitát. Rögtön meg is adom a szót a jelentéstevőnknek, Eszter de Langénak. Köszönöm szépen! És köszönöm azoknak a kollégáknak, akik a kemény magnak, aki még mindig itt van, ilyen késői órán. Köszönöm szépen, hogy 701 módosítás érkezett, Ettől persze nagyszerűen sikerült a karácsonyi vakáció. 792 módosítás érkezett összesen. Nagyon örülök a kollégák javaslatainak, és most ezekre szeretnék reflektálni. Először a kulcs kérdésekre. Először is négyük a DIF méretét. Eredetileg 0,8%-ra becsültük a nemzeti betegbiztosítási alapokhoz hasonlóan, de ezt európai szinten képzeltük el. Nos, ezekkel, ezzel a témával kapcsolatban vannak, akik elfogadják a bizottsági javaslatot, vannak, akik a, a megközelítést elfogadják, de például 4,6%-ot mondanak. Tehát alapvetően van egyetértés, Lamberts úr a nemzeti és az európai szint között látja a különbséget, ezért inkább egy százalékra emelné fel a küszöbértéket. Egy dolog igencsak pozitív. Tehát, hogy ezt így meg lehetne ezt az 1%-ot osztani a nemzeti és az európai szint között. Mindenesetre az ECON tagjainak többsége úgy gondolja, hogy meg kellene osztani ilyen módon az európai és a nemzeti szint között ezt a költséget a DIF-re vonatkozólag, valamint a jól működő rendszerek tovább működhetnének. Ezt nemzeti szinten is szeretnénk biztosítani. A DJ Fizmával is egyeztettem, szeretném őnekik is megköszönni azt, hogy a rendelkezésemre álltak és segítettek, nemzeti szinten 0,1%-ról beszéltek, hogyha jól emlékszem. Ezt a, ezeket a különbségeket majd az árnyékjelentéstevőkkel meg kell vitatnunk. Én örülök alapvetően a DGS biztosítása kapcsán, hogy inkább ez lenne a banki biztosítás helyett. De ettől függetlenül persze lehet egy kockázat alapú hozzájárulás a bankok részéről, de van egy alternatív megoldás Lambert úr 661-es módosításában egy konszolidált szintet javasolt. Tehát itt különböző módosítások vonatkoznak ugyanarra. A betétek vonatkozó opciók szerintem nemzeti szinten kellene megvalósuljanak, az, egyszerűen azért, mert több a tapasztalat nemzeti szinten, és aztán természetesen itt van Zimon úr javaslata, ő azt gondolja, hogy így lehet a legköltséghatékonyabban megközelíteni ezt a kérdést. Aztán itt van a feltételesség elve, tudtuk, hogy a különböző frakciók más-más módon fognak erről vélekedni például a 209-esre gondolok, amely november csomag elfogadásával kapcsolatos. Van, aki azt javasolta, hogy az összes hitelintézetet vizsgáljuk felül a végső fázis előtt. Többen azt gondolták, hogy inkább valamiféle feltétel listát kellene összeállítani az egész rendszer beindulása előtt még. Értem az aggályokat, de ugyanakkor a következőket hangsúlyoznám. Egyrészt minél jobban csökkentjük a kockázatkezelést, annál szigorúbb feltételességet kell biztosítanunk. Így lehet gyorsan haladni. Ha például az első fázisban a, megemeljük a betétbiztosítási szintet, akkor a feltételességre vonatkozik a második fázis. Erről még beszélnünk kell, és Természetesen a feltételesség eh, nem lehet ürügy az IDISZ eh, nem megvalósítására, természetesen fair megoldásra van szükség, de minden javaslatot komolyan veszek. Azt is látom, hogy többen, ahogyan egyébként a bizottság is megtette ezt, az államadóság kezeléssel is eh, összhangba akarja állítani ezt az anyagot. Lamberts úr és mások ebbe az egész mixbe ilyen kitettségi szinteket akarnak bevezetni. Elég sok munka van, tehát ebben nagyon jó ez a javaslat. Fernández úr a 456-os módosításán keresztül egy lépcsőzetes szint kialakítását javasolja. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hatékony hozzáállás. Ami a hatáskört illeti, itt nagyon különböző módosítások érkeztek. Például a hiteluniókat nem kellene lefedje az IDESZ, mondják egyesek, mások azt mondják, hogy de igen. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a biztosító társaságokat is le kellene mindezt fedje, van, aki azt mondja, hogy nem. Tehát ez a részlet eléggé ellentmondásos. Nézzük most a leányvállalatokat. Itt ekvivalenciákra van szükség. Szerintem ennek egyébként ilyen formában van is értelme. Az ex-post hozzájárulásokat most nem fogom ismertetni. Itt vannak ugye adóvonzatai is ennek a kérdésnek. Úgyhogy azt látom, hogy három gondolat köré kell csoportosítanunk az érveinket. Először is az FRS-re gondolok, hogy hosszú, illetve köz, középtávon 2024-re semlegességet tudjunk biztosítani. Aztán itt van a pozitív biztosítási rendszer, hogyha javítjuk a fizetésképességre vonatkozó uh, szabályokat, akkor valószínűleg ez eleve nem lesz olyan problémás. Természetesen a fizetésképtelenség kérdését is uh, be kell vennünk ebbe a körbe. De azért én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre kell haladni, először az idészre kell uh, odafigyelnünk, hiszen ez az, ami a mi ö, anyagunk lényegét képezi. Aztán van egy sürgősségi rendszer, tudom, hogy ez nagyon sokak számára rendkívül fontos, hogyha ezt nagyon részletesen akarjuk rendezni, akkor ennek hatása lesz a többi kérdésre is, tehát ezt azért figyelembe kell venni. Nagyon sok munkát végeztek, a kollégák is, Bautz úr nagyon jó javaslatot tett. Az egyes szintű kockázat megosztással kapcsolatban. Ez egy rendkívül bonyolult kérdés, amivel senki nem akart foglalkozni. Ő megtette, és nagyon jó javaslat talált elő. Aztán a 120 módosítás érkezett egy parlamenti képviselőtől, talán ezzel rekordot is döntött. Ebben nagyon sok javaslat jó, például az alternatív finanszírozási mechanizmusokkal kapcsolatban. Én is javasoltam ilyen jellegű eszközöket, de ő azt javasolja, hogy esetleg tegyünk egy 25%-os plafont ezeknek a felhasználására. És aztán Péter Zimonnak is köszönöm szépen az elegáns, konstruktív megoldásait, amelynek révén összetudjuk hangolni a különböző frakciók álláspontjait, és aztán nagyon jó javaslatok érkeztek Filiptől is. Főleg azok voltak jók, amelyeket egyedül saját nevedben nyújtottál be. A BRRD-vel kapcsolatos módosításod, nagy, ezen megakadt a szemem. Ez az óvatossági elvre vonatkozik. Mondjuk, hogy erre azért felfigyeltem. Szilvi, nagyon jó módosítások érkeztek tőled is. Ő egy információs dokumentumot szeretne bevezetni, hogy a fogyasztókat is tájékoztassuk arról, hogy mit is jelent az IDIS. Ezt egyébként szerintem jónak gondoljuk, és valószínűleg az árnyékjelentéstevők is ezzel egyet fognak érteni. A máltai elnökségtől azt vártuk, illetve hogy azt hallhattuk, hogy a technikai szintű munkában szeretnének tovább haladni, majdnem egy hónap múlva találkoznak majd, február 28-án, és itt viszont ebben a házban már politikai szintű munkáról van szó. Február 8-án fogunk további részleteket megvitatni az árnyékjelentéstevők találkozóján. Biztos ezt is sokan nyomon fogják követni. És lesznek olyan témák, amelyekben könnyen meg fogunk tudni egyezni, lesznek olyanok, amelyekben nem. A többi árnyékjelentéstevővel együtt szerintem az az érdekünk, hogy az ECON munkatársai, a parlamenti képviselők teljes körű tájékoztatást kapjanak ezekről a kérdésekről. Hogy lássuk, hogy hol is tartunk. Ennyi lenne tehát a részemről, és várom a kollégák hozzászólásait. Very much to the rapporteur, uh, which highlighted. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek aki elmondta nekünk, hogy milyen sok és sokféle módosítás érkezett. Vannak kételjeim, hogy az összes módosítás elfogadható, hiszen vannak olyanok, amelyek más témákra vonatkoznak. Lehet, hogy majd ki kell kérni a jogi szolgálat véleményét is. Üdvözlöm egyébként az Európai Bizottság képviselőit és a körünkben. Most az árnyék jelentéstevők kapnak először szót, Fernandez képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Hálás vagyok a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, és persze az Európai Bizottságnak is, amely remélem, hogy a vita végén majd ismerteti az álláspontját. Az SND frakció által benyújtott módosításokkal kapcsolatosan annyit mondhatok, hogy szerintem világos, hogy támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát, támogatjuk ennek az elgondolásnak a filozófiáját, Támogatjuk ezt a lépésenkénti folyamatot, amely a biztosítás és biztosítottság irányába halad, és támogatjuk azt is, hogy a bankuniót teljesítsük ki, mégpedig egy önbetét biztosítási rendszer révén, amely csökkenteni fogja a kockázatokat, amelyek a bankokhoz kapcsolódnak, és azokhoz az entitásokhoz, amelyek a bankunió részét képezik összességében. Az Európai Bizottság javaslata alapján szeretnénk kiegészíteni a javaslatot. Először is szigorítottunk a határidőkön, mert azt gondoljuk, hogy mielőbb át kellene térni a harmadik szakaszra, a második szakasz folytatásaképpen. A két, illetve három lépésről szóló vita tulajdonképpen nem is érdeme vita, mert a harmadik szakasz vagy lépést a második folytatásának tekinthetjük lényegében. Mindenek előtt azonban szerintem az a legfontosabb, hogy az időzítés szigorítsuk, mielőtt megszületne a végső verzió, Eszter Lange azt mondta, hogy látni kell, hogy ez bizottsági javaslatot megfelelő időn belül el lehet-e fogadni. Egyébként próbáltunk a szövegen javítani azáltal is, hogy bevezettünk egy lehetőséget, miszerint az alapot alternatív célokra is fel lehetne használni. Persze, ellenőrzéseket kell végezni, de az alternatív intézkedéseknek is az lenne a célja, hogy a bankválság, egy esetleges bankválságot megakadályozzunk. A 100 ezer eurós határt kibővítenénk adott esetekben, adhok alapon, eseti alapon, például kompenzáció kifizetésére is így tovább, bevezettünk továbbá egy olyan rendszert, amely ellenőrzöttebb körülmények között szüntetné meg a nemzeti DGS-eket. A bizottsági javaslat jelenlegi formájában nem hiteles, mert így a fogyasztók teljesen védelem nélkül maradnának. Éppen azért, mert egyes biztosítók nem felelnek meg az irányelv követelményeinek. Úgy gondolom, hogyha a nemzeti rendszer nem felel meg az EU-s rendszernek, akkor ezzel a hitelességet sodornánk veszélybe. Fontos, hogy legyen egy fiskelés tartalék is, egy úgynevezett backstop, amelyel megszüntethetnénk a rendszerben rejlő összes kockázatot, és ebben az esetben remélhetőleg az SRM-mel az egész kiteljesedne. Lényegében az SND javaslatainak ez a lényege, de mielőtt befejezném a mondandómat, szeretnék röviden szólni az elkövetkezendő hónapok várható vitáiról is. Nagyon sok módosító javaslat érkezett, úgy gondoljuk, ezek közül között néhány egy viszontbiztosítási rendszerrel együtt működhetne. Egy ilyen modell azonban szerintem még akár rontana a helyzeten. Ugyanis egy ilyen rendszerben, ahol ezek a nemzeti alapok léteznek. A hozzájárulások számítása, tehát a bankok hozzájárulásra, hozzájárulásáról beszélek az alaphoz, erkölcsi kockázatot jelenthetne. Azok a bankok, amelyek viszonylag jó körülmények között tudnak működni, viszonylag alacsony hozzájárulásokat fizetnének a többi bankhoz képest, és így a többiek nagyon negatív helyzetbe kerülnének. Előfordulhat így tehát, hogy bizonyos bankok kevesebb, kisebb hozzájárulást fizetnek, mint kellene. A tárgyalások során tisztáznunk kell ezeket a kérdéseket, mert a nemzeti rendszerre alapozzuk a dolgot, de hogyha megnézzük a globális helyzetet, akkor egyedi alapon kell és eseti alapon kell eljárni, eseti alapon kell meghatározni a fennálló kockázatot. Így most eljutottam a második ponthoz, a feltételekhez, kötéshez, vagy kondicionalitáshoz. Nem tudjuk, hogy a kondicionalitás meghozzá majd a várt eredményeket. Szerintem látni kell azt, hogy a válság, amely a bankunió válságot, a bankválságot kirobbantotta, a bankok helyzetével függött össze, ez átterjed a fiskális helyzetre. Görögországot nézve az európai fiskális válság arra vezethető vissza, hogy az ellenőrző és kontrollmechanizmusok a bankokkal kapcsolatosan nem működtek. Ez azt jelenti, hogy a banki entitások kockázatait kell ellenőrzésünk alá vonni, biztosítva azt, hogy ez a nemzeti szintig is eljut. A fiskális válságok hatással lehetnek a bankrendszereket, ezt próbáljuk most elkerülni. Hogyha tehát figyelembe vesszük a feltételességgel ről szóló vitát, és a biztosításokról szóló vitát, lényegében a bankok a kockázatát az államokra ruházták át. Lehet, hogy a bankunió még több kockázatot rejt majd magában a jövőben, mert lesznek olyan hitelintézetek, amelyek nagyon kismértékben járulnak hozzá az alaphoz. Úgy gondolom, hogy ez a fajta válság elhúzódhat, sőt újra bekövetkezhet éppen ezért. Ahhoz hasonlóan, mint amit 2007-2008-ban láttunk. Meg kell próbálnunk csökkenteni a kockázatot, a bizottsági javaslathoz képest. Vannak dolgok, amiket már most meg tudunk oldani, és mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy növekedjen a kockázat, amely ennek a modellnek gyakorlatilag minden elemében jelen van. Remélem, hogy sikerül mielőbb konklúzióra jutnunk és lezárnunk ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Sander Lunes. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kérek, különösen az előadótól, hogy későn érkeztem, de a, egy holnapi eseményünk programját, EKB ban programját szervezük A Reneszánsz szállóban lesz, mindenkit szeretettel várunk 19-20 óráig, Jürgen Staffen, az LKB volt vezető közgazdásza fog felszólalni. De most térjünk vissza az Edishez a reklám után. Nagyon köszönöm az előadó munkáját, amit eddig végzett ezen a dokumentumon. Néhány általános megjegyzést szeretnék csak elmondani. Először és mindenek előtt nem hiszem, hogy a módosításaink majd meglepőek lesznek a vitában már meghatároztuk, meghatároztam, hogy először a kockázat csökkentését kell megnéznünk, nehogy a kockázat megoszlá, megosztás vagy a egyéb területekre tévednénk. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az emberek ugye szolidaritás és felelősséget mondanak, de szerintem a sorrend más. Szerintem pont először a felelősség, és aztán a szolidaritás. Meg vagyunk győződve, hogy mielőtt a harmonizáltabb biztosítási szerre térnénk át, konkrét kérdéseket kell megoldanunk, például a túl nagy, hogy bebukjon intézmények, a rossz hitelek, az államadóságok kérdése. Még mindig nagyon sok munkát kell végezni, és nagy örömmel látom, hogy rengeteg módosító azonos irányba mutat. Bár elismerem, hogy nem mindig értünk mindenben egyformán egyet, de most nagyon sok ponton azonos a felfogásunk, a kockázat csökkentést tehát már nagyon nagy mértékben elősegíthetjük. Hangsúlyoznám másodszorban azt is, hogy az EDIS a jelentéstevő által javasolt struktúrát támogatjuk, ahol először felelősség, a fő feltétel, és csak azt követi a szolidaritás. Úgy gondolom, hogy a tagjaink, a képviselők is ezt támogatják, és örömmel látom azt, hogy sok kollega kezd egyre inkább ebben a struktúrában gondolkozni jobbról-balról. A vitában ez hangzott el, ez egy nagyon érdekes dolog. Létfontosságúnak tartom ezen kívül azt is, hogy megtartsuk a nemzeti betét garancia rendszereket is, nem pedig nem egyfajta biztonsági pufferként, hanem fontos, mert eh, ezekben a tudásközpontokban vannak a hozzáértő emberek, ők ismerik a betéteseket, és bizonyos rendszerek által nyújtott védelem már most is jól működik. Mindenen lehet eh, javítani, de már jelenleg is eh, jelentős tudás van e téren. A harmadik dolog pedig a likviditás támogatásról. Véleményünk szerint az EDIS eh, igen kiegyensúlyozott. Egyrészt a bankok saját kockázatának a csökkentésére vonatkozóan, a kockázat elkerülésére és az ellenirányú ösztönzőkre vonatkozóan. Ezért mondjuk mi azt, hogy a likviditás támogatási rendszer európai alap alapokkal egy 2,2%-os betét lefedettséggel lenne fontos. Ez nagyon érdekes vitapont lehet. Az IDIS fő célja az kell, hogy legyen, hogy ha bajba kerül egy bank, akkor a betétesek kapják vissza a pénzüket, de tudjuk, hogy nagyon sok minden múlik a nemzeti csődeljáráson, és a visszatérítési arányok is nagyon eltérnek az Európai Unióban, és a bankunió belül is különböző lehetőségek vannak. A betét garancia rendszerek nem azonosak az idis A nemzeti jogszabályokat a nemzeti szabályozóknak saját maguknak is felelősséget kell válni, nem szabad rossz ösztönzőket meghatározni. És egy sor egyéb példát említhetnék. Végül pedig meg kell, hogy mondjam, hogy némileg aggódom, amiatt, hogy a a fiskális backstop kérdésre vonatkozóan nagyon sok módosító érkezett be. Ne felejtsük el, hogy mindenféle közös fiskális backstop nemzeti szinten kell, hogy megszülessen minden fiskális vagy költségvetési rendelkezést a tagoknak kell meghozni. Legyünk, ha teljes költségvetési backstopot akarunk, akkor miért beszélünk arról, hogy mekkora kicsi vagy nagy az IDIS? Sokkal jobb lenne, hogyha alternatív finanszírozási eszközök lennének, nagyon eredeti módot fogalmazott vagy vázolt fel az előadó. Ezek nagyon jó dolgok a vita szempontjából, és minden nap tanulunk, nyitottak vagyunk a további konstruktív együttműködésre, és a következő hetekben várjuk a vitának a további alakulását. Köszönöm szépen! Persze az ECOFIN egységesen állt ki a backstop kapcsolatban. Kérdés, a, a mikor? Alde? A GUE nevében Dimitrius Papadimulis. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak és Delenge asszonynak a jelentést. Néhány bevezető megjegyzéssel kezdeném. Először is a bankunió úgy gondolom kötelezettségvállalást jelent. Nem csak a bizottság kötelezettségvállalása, hanem a, a tanácsé is. És minden politikai frakció szempontjából ugyanezt jelenti, ne felejtsük el, hogy Juncker megígérte az európai állampolgároknak, hogy a harmadik pillérben ezt az elemet teljes mértékben bevezetik. Amikor elindult a vita, akkor az volt az érzésem, hogy mm, az Európai Parlament némely politikai frakciója mindent megtesz azért, hogy megfékezze, akadályozza ezt a bankuniót és a bankunió harmadik pilléren keresztüli kiteljesítését. Gyakran vagyok kritikus az Európai Bizottság javaslataival szemben, de most, amit most látok, az az, hogy az előadó javaslata, ami tartalmazza az árnyék előadóknak a gondolatait is, tulajdonképpen fel akarja higítani, vagy akár teljesen alásni a bizottság javaslatát. Drági urat kért, kérdeztük néhány héttel ezelőtt az Európai Központi Bankról és a bankunió harmadik pilléren keresztüli be, e, kiteljesítéséről, amikor itt járt. Mondta, hogy e, új adatokat is e, kapunk a nemzetközi politikából, a gazdaságból, amik afelé mutatnak, hogy gyorsabban kellene előrelépnünk ezen a területen. Szerintem ez téves, különösen Trump megválasztását követően az elnökségével a legnagyobb bankok helyzete bizonytalan lett, olyanok, amelyek nem az európai délhez tartoznak, például a Deutsche Bankra gondolok. Az Európai Bankunió akármennyire is progresszív, megfelelő lépésekkel valóban meg kell, hogy valósuljon egy világos menetrend alapján, hiszen csak így lehet az európai intézmények probléma megoldó képességét erősíteni. Με την προσέγγιση που λέει πρώτα η μείωση και ο μηδενισμός του κινδύνου και μετά θα αρχίσουμε να συζητήσουμε. Először is fontos, hogy a kockázatokat szüntessük meg, és ez a megközelítés egyben a célunkat is aláássa. A benyújtott módosítók, vagy legalábbis nagyon sok közülük, különösen ami a zöldektől jön, vagy azt célozza meg, hogy támogassák a harmadik pillérre meghatározott időn belüli kiteljesítését, a végcél aláállásása nélkül persze. És ez úgy gondolom, hogy ez a bankunió hatékonyságát befolyásolná. Természetesen ez a cél, ezt nem szabad szem elől tévesztenünk a következő hat évben, és azt kell biztosítanunk, hogy meg tudjuk védeni a kis és közepes betéteseket is. Az, az e- ez teljes hatája alatt. Európa számára pedig fontos, hogy a bankrendszer stabilitását, rendszerét erősítsük. A benyújtott módosítók egyértelműen ebbe az irányba mutatnak. Teljesen kifejlett edészt akarunk, amely 2020-ra végrehajtható, és amely a DGS rendszerek mellett nemzeti szinten a nemzeti szintű DGS rendszerek mellett is működőképes. A DIF is itt van ezen kívül, amivel meggátolható, meg, megelőzhető a válság. Ennek is döntő szerepe van a, betétes, a betétvédelmi rendszerben. Nos, úgy gondolom, hogy az, hogy eddig eljutottunk, azt is jelenti, hogy a párbeszédet is folytatnunk kell. Látni fogjuk majd, hogy a bizottsági javaslata milyen irányban halad majd ezt követően, és nagyon várjuk a következő megbeszélést, ahol az árnyék előadók és a, szak, és a szakbizottság is összeül, hogy tovább a megfelelő irányba haladhassunk. Köszönöm. Köszönöm. Következő. Zöldek. Philip Lambert. Köszönöm. Franciául fogok beszélni most. Kedves kollégák, ha szeretnénk, hogy ez a dosszié előre menjen, látom, hogy négyféleképpen vélekedünk. Egyrészt lehetünk nagyon puhák a kockázatcsökkentés kapcsán, de ezzel a problémákat nem fogjuk megoldani, vagyis hogy egy euró az egy eurót érjen Olaszországban épp úgy, mint Németországban, itt a valuta unióról van szó. Lehetünk nagyon ambiciózusak a kockázatcsökkentésben, vagy a Tehát attól függ, hogy miben akarunk ambiciózusak lenni. Nekem úgy tűnik, hogy csak így lehet működőképes megoldást találni. Remélem, hogy megtaláljuk a többséget is hozzá. Tehát a módosítások mögött rejlő logika lényege az, hogy két időszakban gondolkodunk. Az első időszakban Számunkra nem elegendő az, hogy a likviditásokat közös módon kezeljük, hanem szükséges számunkra egy betétbiztosítási rendszer kialakítása nemzeti szinten is. Tehát itt két elemről van szó, amely az első fázisban érvényesülne, és a második fázisban pedig a likviditás és a szolidaritás lennének a legfontosabb célok. Itt megint csak három évet adnánk az első fázisnak, négy évet a másik fázisnak a teljes körű működtetéséhez. 2024-re válna tehát működőképessé a teljes javaslat, úgy, ahogyan azt a bizottság is elmondta. De akkor mégis milyen feltételek mentén lehet az első fel, fázisból a másodikba átlépni? Nos, hát a javaslat elfogadása arra mutat, hogy nem azt várjuk, hogy csökkentjük a kockázatokat, hanem tulajdonképpen rá, köte, rá bírjuk, kötelezzük a bankokat erre a meglévő jogszabályok révén. A megelőző jellegű újratökésítés kérdéséről sokat beszél a média, itt a Montedei Pászki bankra utalnék ennek kapcsán. Ezt ugye azért akarják megvalósítani, hogy ne kelljen egy strukturálisan rosszul működő bankot újra struktúrálni. a CRR és a CRD kapcsán arra gondolok, hogy csökkenteni kell a kockázatnak való kitettséget, és ugyanakkor korlátozni akarjuk a bankközi hitelezéssel kapcsolatos kockázatok problémáját is. Monitorozni kell a rendszert, nem csak mostantól kezdve, hanem az elejétől kezdve, és nagyon fontos, hogy a helyszínen is ellenőrizzük azt, hogy mindez hogyan valósul meg, és hogyha problémákat találunk, akkor a jogalkotónak fel kell lépnie. És végül pedig Sander Lónász is nagyon érdekes gondolatot vetett fel, egy biztonsági háló, egy backstop. Szerintünk erre szükség van, és e, ilyen szempontból a szöveg a CRM irányelvvel egybeesik, itt az európai stabilitási mechanizmuson keresztül lehetne ezt e, a biztonsági hálót megvalósítani. A módosításainkon keresztül azt is el szeretnénk érni, hogy a bankok hozzájárulása valóban kockázat alapú legyen, ugyanis nekünk az a tapasztalatunk, hogy a bank kimentés alapján a szisztematikus, szisztemikus bankok tulajdonképpen a kisbankoktól követelték a saját részük befizetését, és ezzel a saját befizetéseiket csökkentették. Az Európai Betétbiztosítási Alap likviditásával kapcsolatban fontos az, hogy ex post ellenőrzéseket végezzük, mert különben megint csak az adófizető pénztárcája bánja az egészet. azt szeretnénk, hogyha az európai betétgarancia alap 1%-ára terjedne ki az összbankbetéteknek. Vannak nemzeti alapok is, tehát itt meg kell osztani a nemzeti és az európai betétbiztosítás között ezt az összeget 0,8-0,2% arányban és ezen keresztül hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a bankok ne menjenek csődbe. Várom mindenkinek a hozzájárulását, a módosításokat. Szerintem ez egy nehéz egyenlet lesz, hogyha ön azt szeretné, hogy többséget össze tudjunk kovácsolni, akkor nagyon nehéz helyzete lesz. Mert hogyha a szélsőségesebb gondolatokat akarjuk támogatni, itt az ön frakciójának a jobb szárnyára gondolok, azt mások nem fogják támogatni, hogyha baloldalra megyünk ki, az sem, de én nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán az ön saját frakciója képes lesz-e egy frakció irányt követni. Tehát szerintem jelenleg az egyetlen megoldás Az egyetlen javaslat ezzel kapcsolatban az az, hogy próbáljunk meg egy ambiciózus projekt köré összpontosítani az erőinket. Az összes frakcióból lesznek talán olyan személyek, akik hajlandóak ezt támogatni. Elképzelhető, itt inkább horizontális többségeket tudunk majd magunk mögött Ez ambiciózus, ugyanakkor gyakorlatias megoldás lenne egyszerre. Remélem, hogy majd sikerül ezt megoldanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Majd meglátjuk, hogy melyik frakció hogyan vélekedik. Az EFTD nevében nem látok itt senkit. ENF következik. Anemans úr. Köszönöm szépen hollandul fogok beszélni. Az EPP részeként én is itt vagyok, mint Labert kollégának is maradnia kellett, és úgy gondolom, hogy egy módosított mindenképpen be kell, hogy nyújtsak a bizottsági javaslat kapcsolatban, amely ugye kötelezés minket arra, hogy a egyértelművé tegyük az itt hozott politikai intézkedéseket kifelé, minél világosabban fogalmazzuk meg. Az Európai Egység tükrében egy kicsit a Brexit vitában már szinte vallásos módon a négy alapszabadságot bevittük a Brexit vitába. Igazából így van egy kicsit így a, ebben a vitában, és dogmatikus, szinte vallásos formában beszélünk a bankunió végrehajtásáról. Én nem tudom ezt elfogadni, bár a, nem vetem el a bankunió gondolatát sem. De úgy gondolom, hogy az még túl messze van. E, Meg, többféle harmonizációra van e, szükség. A szolidaritás az nem szolidaritás, hanem transfermechanizmus a javaslata, hogy elképzeli legalábbis. Szerintem ez nem kielégítő megoldás. Természetesen nagyon csodálom az előadóasszonyt, de mégis meg kellene te próbálni, hogy valamit azért tegyen még ezen a jelentésen, hogy ha mégsem, akkor azért benyújtom a módosítómat. Köszönöm. Köszönöm szépen a Catch the Eye következik. Jelen pillanatban egyetlen személy kért szót, Simon úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a kiváló áttekintést, amelyet adott nekünk az elején. Egy olyan dologra szeretnék rátérni, amely szerintem mindannyiunknak fontos, mindannyian növelni akarjuk a stabilitást Európában. Már kétszer is elmondtam itt, hogy az egyik előfeltétele az, hogy az egyik előfeltétel a cselekvésünk során az, hogy ne váljon instabilabbá Európa. Egy másik fontos dolog az, hogy odafigyeljünk arra, hogy az adófizető, a bankok, az alapok szempontjából a lehető legköltséghatékonyabb intézkedéseket válasszuk. Hogyha egy eh, modellt választunk, vagy egy rendszert valósítunk meg, amely alkalmas arra, hogy pénzeket egy rendszerből, egy európai rendszerből transferáljunk, azért, hogy más tagállamokat segítsünk ezzel, akkor ezt kivétellé kell tennünk, ha csak lehetséges. Másodszorban biztosítanunk kell azt, hogy ezáltal, ezáltal az euróvezet egészen ne váljon még instabilabbá. Mire gondolok ezzel? Eddig az a gond, hogyha egy ország feléli az alapokat, akkor talán egy másik ország is bajba kerülhet, és akkor a második ország számára is valamiféle megoldást kell találni. Ha azonban egy európai szintű rendszert teremtünk, és bekövetkezik egy bankválság, amely teljességgel kimeríti az európai alapot, nem csak az olyan bankok révén, amelyek egy országban találhatóak, vagy három, négy, öt országban is érintettek bankok és egy olyan ponthoz érkezünk el, ahol európai szinten most már semmi nem működik, minden szétesik, akkor szerintem oly módon súlyosbodik a helyzet, hogy tulajdonképpen egészséges vagy kevésbé betegnek mondható országok is megfertőződnek a válság által. Ezért mondom azt, hogy meg kell határozni egy nagyságrendet, amelytől kezdve az európai alap kimerítése esetén is lépni tudunk. Én az ESM-et javasoltam, hogyha az európai alapokat félig kimerítettük, akkor egy bizonyos ponttól kezdve kell, hogy legyen egy másik eszközünk is, hiszen máskülönben nagyon nagy a kockázata annak, hogy más tagállamok is megfertőződnek. Amely az egyes finanszírozható intézkedéseket illeti, amelyeket egy Joint Risk-Based Subfundból lehetne finanszírozni, ezeket a fogalmakat ugye a jelentéstevő vezette be, a lehető legnagyobb költséghatóikonyságra kell szintén odafigyelni, már itt is többször felhívtam a figyelmet erre, és erre vonatkozó módosítókat is benyújtottam. Hogyha egy pénzintézet becsődöl, akkor a költségek eh, átruházás egy másik intézetre még mindig a legköltséghatékonyabb megoldás. A számlák transferjének költségét pedig a betétbiztosítási rendszerből fizetnénk. Ez mindig költséghatékonyabb, mindig olcsóbb, mint bármely más megoldás, és gyakorlatilag a fogyasztó, illetve az ügyfél számára is kedvezőbb ez, mert nem veszít semmit, és újabb bank nyitásával sem kell foglalatoskodnia. Ma Európában a magánkézben lévő bankok megmentése esetében már ez gyakorlat. Ez például az én hazámban is megtörténik. Arra kell odafigyelnünk, hogy az alternatív intézkedéseket és a számlák áthelyezését csak akkor vegyük figyelembe, amikor ez az alap szempontjából olcsóbb, és amikor ezzel az alapban viszonylag nagy összeg marad. Hogyha az ügyfél és az alap szempontjából azonban van más intézkedés, jobb intézkedés, akkor azt kell alkalmazni. De fontos, hogy ezt a mérlegelést megejtsük. Fontos, hogy ezek az alapok ne automatikusan működjenek, hanem intelligensen kell bánni a pénzzel, mégpedig az adófizető polgárok és a bankok számla tulajdonosainak érdekében, valamint az euróvezeti bankok stabilitása érdekében is. Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, más nem kér szót. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak, Márionává, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm a jelentéstevőnek is. Nagyon hálásak vagyunk azért a munkáért, amit Delange jelentéstevő asszony elvégzett a javaslat közzététele óta. És hálás vagyok az ősz óta megtartott egyeztetésekért is. Andreas és mások is a csapatom részét képezik, ők is itt vannak. Mindannyian eljöttünk a mai ülésre, mutatván azt, hogy mennyire fontos ez a projekt a számunkra. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a projekt szerepelt az öt elnök jelentésében is, és az Európai Unióban csak öt elnök van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az Európai Unió össz, Uniós intézmények öt elnöke mind támogatta ezt a kezdeményezést. A bizottság üdvözli a módosításokat. Az a tény, hogy több mint 700 módosító indítvány született, azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés, nagyon nagyra érdek, értékeljük azt is, hogy tulajdonképpen szinte az összes képviselő egyetért a fő célkitűzéssel, és a vita leginkább arról szól, hogy hogyan valósuljon meg ez a célkitűzés. Ma délután csak egyetlen egy valaki, egyetlen egy személy ellenezte ezt a dolgot, de azt hiszem végeredményben mindenki más egyetértett a fő célkitűzésünkkel. Azt hiszem, az ő, őszi elemzésünk is hozzájárult ehhez. Önök közül többen, nagyon is helyesen, frakciókon átívelően, Fernándeztól, Zimon úron keresztül másokig, mind-mind felvetettek egy olyan dolgot, amelyet mi is nagyon fontosnak tartunk. A fő kérdés nem az, hogy illetve ez az egész nem arról szól, hogy olyasmiről le akarnánk mondani, ami eddig jól működött, mindegyen tudjuk, hogy az Európai Unió Bank ágazatának megvannak a maga jellegzetességei, nem azt javasoljuk, hogy ezeket a különbségeket meg kell szüntetni, hanem azt mondjuk, hogy egy lehet, a lehető legsikeresebb modellt kell bevezetni Európa szerte. Zimon úr szóban és módosításaiban is Felvetette a DGS példáját, ezt természetesen tudomásul vesszük, és az alternatív intézkedésekre vonatkozó meglátást is teljes körön osztjuk. Mindez teljesen logikus. Ami a végső modellt illeti, önök is tudják, hogy az Európai Bizottság hogyan gondolkodik erről. és az elemzésünk is alátámasztja az általunk előnyben részesített modellt. Szeretném elmondani, hogy ennek mi az oka, miért támogatjuk ezt a modellt. Az első ok a hatékonyság. Teljesen világos, hogy egy közösségi vétett rendszer sokkal jobb. A második kérdés a dimenziót érinti, nyilvánvalóan, hogy az, nyilvánvaló, hogy az általunk előnyben részesített rendszer nagyobb, olyan értelemben, hogy több eszköz áll a kezünkben, van a kezünkben, hogyha segítségnyújtásra van szükség, és a harmadik ok pedig a működésre vonatkozik. Hogyha egy, egy európai alapunk van, akkor ennek a működése egyszerűbb, ha szükség van a pénzre, akkor felhasználjuk azt. Ha azonban egy viszont biztosítási rendszerre nyúlunk vissza, ami azt jelenti, hogy a nemzeti rendszereket alkalmazzuk, akkor gyakorlatilag egy a rendszer kevésbé hatékonyát tevő kockázati probléma merül fel. És van még egy fontos szempont, ez a fairness, fontos, hogy a rendszer igazságos legyen, Az a rendszer pedig akkor igazságos, hogyha a hozzájárulások a kockázatoknak felelnek meg, a kockázatokat pedig európai szinten kell mérni. Nyilvánvalóan a viszont biztosítási rendszerrel nő a kockázat, ahelyett, hogy csökkenne, miközben az általunk támogatott rendszerrel az erkölcsi kockázat csökkenne. Az erkölcsi kockázatot egyébként rengeteg módosító említi, sokan önök közül szóvá tették ezt a problémát. Szerintem ez egy egyszerű matematikai kérdés. Azt hiszem, ezzel már szembe találkoztak egyszer, és szerintem megfelelően reagáltak. Két évvel ezelőtt ugyanis a bankszanálás, a bankmentéssel kapcsolatosan volt egy vitánk, és ekkor önök úgy döntöttek, hogy a hozzájárulásokat az európai szintű kockázatnak megfelelően kell kialakítani. Azt hiszem, az igazságosság ellen nem igazán emelne szót senki, és az igazságosság persze egy olyan szempont, amely rengeteg, ami a polgárokat is foglalkoztatja. Azt hiszem, tehát a rendszer igazságosságának kérdése kulcsfontosságú. Még két dolgot mondanék el, és utána befejezem, elnök úr. Beszélnék még az időzítésről, az életben az időzítés sokszor nagyon fontos, így itt is fontos az időzítés, mégpedig olyan értelemben, hogy egyensúlyt kell te- teremteni a megvalósíthatóság és a javaslat vonzereje között. 2024-et javasoltuk mi bizottságként, ez messze van, igen, de szerintem ez egy olyan időpont, amely még belátható időn belül van. A 2029 szerintem nem elfogadható az európai polgárok számára, nem szólítja meg őket, nem igazán lehet őket izgalomba hozni 2029-re. És szerintem nincs meg, nem engedhetjük meg magunknak, hogy 2029-ig várjunk, a polgárok jogot formálnak arra is jogosan, hogy előboldjuk meg ezt a problémát. És még egy utolsó dolog, Philip Lamberts és mások is felvetették a kondicionalitás kérdését teljesen jogosan. Ez részét képezi az egész kiel- rendszer kialakításának, de nagyon fontos az, hogy a kondicionalitással senki se éljen vissza. A hat 7-8 évhez kötött kondicionalitás, vagy a nemzeti mechanizmusokhoz kötődő kondicionalitás, azonban lehet, hogy nem igazán lenne hasznos. Amit jónak tartok az az, hogy mindenki összességében támogatta a javaslatot, ez a javaslat szerepelt, mint ahogy mondtam, az öt elnök jelentésében, ahogyan önök is tudják, a kockázat csökkentésre vonatkozóan tavaly novemberben a tanácsban bemutattunk egy átfogó csomagot, és eh, decemberben már elkezdődtek a tárgyalások, havonta körülbelül négy napot vagy többet töltünk tárgyalásokkal, és a kollégák pedig sokat tartózkodnak a parlamentben, és itt tárgyalnak. Szerintem ez az egyensúly, amelyet többen is megemlítettek a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás között, olyasmi, ami számunkra is fontos, és amit szeretnénk mi is érvényre juttatni. Zárásképpen ez egy nagyon fontos projekt, fontos a bizottság számára, fontos az önök számára, a parlament számára, fontos az intézmények számára, de legfontosabb a polgárok számára, akik közül néhányan itt most jelen vannak. Nagyon örülök annak tehát, hogy a parlament keményen dolgozik ezen a témán, nagyon örülök annak, hogy nagyon nyitott párbeszédet tudunk folytatni az á- a jelentéstevő asszonyjal és az árnyék jelentéstevőkkel. Én is és a csapatom is az önök rendelkezésére állunk az elkövetkezendő napokban, hetekben, mert nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mário. Természetesen egyet tudunk abban érteni, hogy fontos az összefoglalás is. Ezt mutatta, az egész dokumentumot nagyon komolyan vesszük. 40 valahány, valahogy így 40 valahány módosító van, végül pedig az előadónak adom meg a szót, de természetesen köszönöm szépen elnök úr én is, hogy ezek a módosítók beérkeztek. Nyilvánvalóan még bonyolultabbá teszi az egész dolgot, ahogy már most is az. De hát nyilvánvalóan a módosítók üzenete fontos. És tulajdonképpen ez a, a lényege az összefoglalónak Hallottuk az árnyék előadókat, az érdeklődő kollégák véleményét, és mindannyian határozottan dolgozni akarunk, eredményt akarunk. Az időzítés, a kondicionalitás, tehát ezek az apróságok, még kérdések, technikai megjegyzés, a kockázat és az európai szint számításánál biztosítani kell, biztosítanám Fernández kollégát is, hogy minden mindenféle kockázat számításánál az európai szintű számítása rendszeren belül is megvan, abban a rendszerben, amit én is javaslok, és tulajdonképpen az Európai Bizottság eredeti javaslatában is benne van, úgyhogy ezen dolgozunk, és a, szám, a kockázat számítási üzenetét igenis értem. Nem hiszem, hogy a a dátumokra figyelnek, figyelnének az, ész, az európaiak északtól délig, kelettől nyugatig az embereket sokkal inkább az érdekli, hogy mi az, ami végre eredményt ad. Úgyhogy a kiinduló pont ebből a szempontból rendkívül eltérő, a kollégák hozzászólásából is hallottuk. Meg kell találni valahol a középen azt az utat, mint egy 790 valahány módosító van, és meg kell találni annak a módját, hogy ne csak a görög állampolgárt, vagy a németet, hanem a svédet és a franciát is meg tudjuk győzni arról, hogy az EDIS az ő érdekükben áll, és ez egy rendkívüli feladat, hogyha most elkezdünk a saját nemzeti árkainkat kiásni, akkor soha nem jutunk el oda. Úgyhogy fogjunk neki a munkához, ezzel fejezem be, és ne feledkezzünk el arról, hogy ez nem egy nemzet számára kell, hogy valamit hozzon, hanem mindenki számára. És akkor mutatható ki a többletérték és a védele, védettség érzése. Anemans úr említette, hogyha megnézzük az Európai Uniót, ha megnézzük az eurozónát, akkor igenis látjuk, hogy mennyire igyekszünk a lebontani a gátakat, kereskedelmi lehetőségeket biztosítani, és az egyének, az állampolgárok is nyilvánvalóan látják ezt, de a kérdés az az, hogy vajon az a védettség, amit én kapok, az megvan mindenütt, vagy, vagy csak vagy csak a piacokat védjük. Nem, nekünk az, az embereket is kell védeni, ez az, ami fontos a többletérték Európa északi részétől egészen délig. Valóban lehet, hogy egy teljesen, tehát nem biztos, hogy holnapra egy teljesen kidolgozott rendszert tudunk majd megvalósítani, de a való világban ez bizony így van. Hogyha a szolvenci megvalósul egyik tagállamról a másikra, akkor látni fogjuk, hogy a hogy lesz előny. Jelenleg ugyanis a, az inszolvencia annyira eltérő, a szabályozás annyira eltérő, hogy egyszerűen nem lehet összehasonlítani. Ezért szeretném mondani, hogy a szolvencia törvény is, tehát a fizetőképességi törvény is, rendi rendelkezések is nagyon fontosak. Minden összekapcsolódik mindennel ebben a kérdéskörben az edésznél, és nem mondom azt, hogy ez kifogás lenne, sőt, a mi feladatunk, hogy a kondicionalitás kérdésében meghatározzuk, hogy mi az, ami legfontosabb, nem pedig minden egyes feltételt, nem kell mindent megtalálni, ami ma esetleg előfordulhat, nem, hanem azt kell megnézni, hogy melyek a legsürgősebbek, melyek azok, amelyekkel foglalkozni kell, és mikor. És az egyik első megjegyzésemmel fejezem be. Minél inkább kölcsönösé válik mindez, minél inkább túl tudunk lépni a, a korábbi likviditáson, annál közelebb jutunk az egyensúlyhoz. Az én javaslatom az az volt, hogy legalább az első szakaszban a meglévő kockázatcsökkentési lehetőségekkel dolgozunk, ezt megtettük. Hogyha változik bármi ebben az egyenlegben, igen, akkor valóban a kockázatcsökkentési kérdéseket is meg kell vizsgálni. Tudom, hogy ezek ilyen kommunikációs irányok, de hát vágjunk bele a munkába, és a végén biztos, hogy eredményre jutunk. Köszönöm. Is... Köszönöm szépen. Ahogy az e-, előadó mondta, a menetrend a tárgyaló csapat és az előadó kezében vannak. Természetesen nyomon követjük. A 17-es napi rendi ponthoz értünk, az egyebekhez úgy látom, hogy nincs semmi, nekem sincs bejelenteni való. A következő ülésünk február 6-án, hétfőn 3 órától. Köszönöm, ezzel lezárom az ülést.